Kollegen. Kedves kollégák! Folytatjuk akkor a munkánkat itt a szakbizottságban. 16-os napi rendi pontnál tartunk. Az orvosi rendelvényhez kötött humán gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás, Christopher Fjellner jelentése. következő szakbizottsági ülésünk alkalmával fogunk erről szavazni. A módosítók beterjesztésének a határideje. Súgnak itt nekem, hogy mikor lesz a szavazás, de elsőképpen akkor Fjellner úrnak megadom a szót, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát, eltelt már egy kis idő azóta, hogy első ízben beszéltünk erről a jelentésről, most pedig a jelentést követően a módosítókat vitatjuk meg. Több mint 300 érkezett. Ez pedig azt mondja, mondatja velem, mint hogyha én látva ezeket a módosítókat izzadnék de ez nem így van. Áttekintettem a módosítókat, és megállapíthattam, hogy ugyanabba az irányba mutatnak a módosítók. 300 százat kapta, mint én már mondtam, és egyfajta azonos csapás irány körvonalazódik. Elmondtam, hogy nyitott vagyok, és bíztam abban, hogy sok módosító jön majd. És most megállapíthatom, hogy a benyújtott módosítási indítványok többsége olyan, amelyet én is támogatok. Ezért abból indulok ki. Nagyon jó esély van arra, hogy kompromisszumot kössünk. Az első két módosító abba az irányba mutat, hogy okafogyottá válik az egész javaslat. Hát ezt nyilván nem tudom elfogadni, hiszen jó lenne megállapodnunk és egyébként is úgy látom, hogy inkább megvan a vélemény egyezés, és nem a vélemény különbség. Re kell támaszkodnunk. Milyen információkra, milyen típusú információkra, tájékoztatásra van szüksége a fogyasztóknak az ipar részéről. Gondolok itt a betegtájékoztató papírokra, amelyek a gyógyszerekben szerepelnek. És úgy tűnik, hogy a gyógyszeripar részéről megvan az elvárás velük szemben pontosabban, hogy ezeket a, az információkat megadják. Az úgynevezett push információkra vonatkozóan többen úgy gondolják, hogy ezeket tiltani kellene. Azaz, tehát például orvosi lapokból származó tájékoztatásokat szeretnének inkább elzárni, mások eh, pótlólagos információkat is szeretnének, nagyobb tájékoztatást, szélesebb körű tájékoztatást. És úgy kellene biztosítani ezeket a fogyasztók számára, hogy nekik ne kelljen explicit módon ezeket keresniük. lényeges az is, hogy a hatóságoknak először jóvá kell hagyniuk a bizonyos alkalmazásba kerülő hatóanyagokat, mielőtt azokat forgalomba hozzák. Tudjuk, hogy a tájékoztatók nagyon sok esetben nagyon nehezen értelmezhetők, nehezen olvashatók. Ezt valahogyan meg kellene változtatni. És az egészségügyi kampányok tekintetében is azt kell látnunk, hogy nagyon sokszor elbizonytalanítják a fogyasztókat, úgyhogy itt is változtatásra volna szükség. Aztán van még egy pár módosító, amelyeket tudok támogatni. Ezáltal természetesen, hogyha ezeket elfogadjuk, egy kicsit változik majd az egész jelentés is. A gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatási A betegtájékoztatók tartalmát mindenképpen jó lenne egy kicsit bővíteni, de ahogyan mondtam már, a nagy részükkel ezeknek a módosítókkal egyet tudok érteni. És még egyszer, ismétlem, kompromisszumokat fogunk tudni kieszközölni. Nem lesz egyszerű, elég sok időbe fog telni, ezért lehet, hogy nem a legközelebbi ülésünkkor kellene erről szavaznunk, mert 300 módosító esetében nyilvánvalóan elég sok időre van szükség a kompromisszumok kialkudására. Nos, hát a pozitívumok után van egy pár olyan téma, amely azért nem ennyire egyszerű, és ahol a megállapodás, a megegyezés egy kicsit nehezebben körvonalazható technikai megállapodó, megállapodásokról van itt szó. Egy pár kérdést már meg is beszéltünk a farmakovigilanciára vonatkozóan, és hát, mint ahogy mondtam, itt kicsit különböző irányba mutatnak a vélemények. Egyéb iránt szívesen meghallgattam volna a kollégák véleményét, a tekintetben, hogy a hatóságok legyenek-e felelősek azért, hogy a beteg tájékoztatókon szereplő tartalmakat ellenőrizzék. Őszintén szóval azt gondolom, hogy technikai szempontból ezt esetleg kombinálni lehetne. Nem feltétlenül kellene itt központosítva eljárni, de akkor persze felmerül a kérdés, hogy a gyógyszerészeti és egészségügyi információkat honnan csatornázzuk be. Egy másik csoportja a módosítóknak is igényli majd, hogy még erről tárgyaljunk, mert vannak, akik azt javasolják, hogy csak azint közzé a tájékoztatást. Én ezt nem támogatom, mert Svédországban például megrendelhetőek ezek a e, viszonylag nagy méretben, nagy betűtípussal kinyomtatott információk, és ezek a nyomtatott verziók természetesen akkor a gyengén látók számára is előny biztosítanak. Nem mindenki rendelkezik internettel, és egy vak ember esetében tudjuk jól, hogy az internet semmiféle segítséget nem nyújtana, számukra is egy megfelelő betegtájékoztatót kellene összeállítani. Egyes módosítók abba az irányba mutatnak, hogy az egészségügyi hatóságokkal fel kellene venni a kapcsolatot a betegtájékoztatók összeállítása előtt, hiszen vannak már jóváhagyott hatóanyagok, amelyeket már ellenőriztek, vannak ö, olyan tagállamok is, akik lehet, hogy alkotmányos problémákba ütköznek majd a hatóanyagok jóváhagyása és forgalmazása tekintetében, főleg a tájékoztatás kontextusában. Tehát kérdés ugye, hogy lehet-e közzé tenni valamilyen információt arról, amely hatóanyag vonatkozásában még nincs meg a jóváhagyás. Tehát mind, még egyszer mondom, ez lehet, hogy esetleg alkotmányos de problémákat is felvet majd az egyes tagállamokban. Még egy dolog. A saját homepage-en, a saját weblapon is közé lehetne tenni a, az információkat. Nos, hát ezt én nem így látom, hiszen vannak olyan farmakológiai ö, vállalkozások, amelyek együtt dolgoznak. Svédországban például egy közös websájtra teszik föl ezeket a betegtájékoztatókat, de hát nyilván lényeges az, hogy ezeket is ellenőrizzék. Nagyon sok kritika érte ezt a területet. A magam részéről úgy látom, hogy esetleg egyfajta tilalmat is be kellene vezetni az olyan egészségügyi kampányok tekintetében, amelyek nagyon különleges betegségekre hívják fel a figyelmet. Hát melyek ezek? Lehet, hogy bizonyos betegségekre nem is áll rendelkezésre megfelelő orvos a beteg számára. Lehet, hogy a farmakológiai vállalkozások vannak a megfelelő információk birtokában a betegséggel, illetve az gyógyszerekkel kapcsolatban. Tehát itt a kampányokra vonatkozóan mindenképpen el kellene gondolkodnunk. Főleg, hogyha ritka betegségről van szó. A videók az interneten, ez egy következő témakör. Sokan ezt eh, szeretnék eltörölni, nem egyfajta web TV-ben kell gondolkodnunk a gyógyszerekkel kapcsolatban és a tájékoztatással kapcsolatban. Ezért ezt a tévés megjelentetést eh, a legtöbben nem támogatják. Viszont a tájékoztatás a fogyasztók számára a vonatkozásban, hogy hogyan kell használni a terméket, lehet nagyon is hasznos. Például egy asztma inhalátor, inhaláló eszköz esetében hasznos lehet az, hogy bemutatásra kerül egy kis film keretében, hogy hogyan kell alkalmazni ezt. Mi is úgy látjuk természetesen, hogy nem videóformában kell az összes tájékoztatást eljuttatni a fogyasztók felé, de azért itt egy kicsit talán rugalmasabban kellene közelítenünk ehhez a területhez. Szeretném akkor most itt abba hagyni, bizonyára lesznek hozzászólások. Összefoglalva elmondhatom, hogy jók a javaslatok, de nagyon sok még a feladatunk. És hogyha megnézzük ezt a több mint 300 módosítót, akkor megállapíthatjuk azt is, hogy ezek egy irányba mutatnak, abba az irányba, amelyet a jelentésemben én is támogattam. Tehát úgy tűnik, hogy a többségét a módosítóknak el tudjuk fogadni, de szívesen meghallgatom önöket, hogy önök hogyan is ítélik meg ezeket a módosítókat. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Nagyon kényes területről van szó, és hát 300 módosító is jelzi, hogy nagy érdeklődésre tart számot ez a terület a képviselők részéről. Az emberek egészségéről van szó, és nyilván a beteg áll az előtérben. Az ipar tulajdonképpen csak egy cél az eszköz eléréséhez. Nekünk most azt kell itt eldönteni, hogy ki kit tájékoztasson, honnan jöjjön az információ, hogyan kerül ez jóváhagyásra, és meg kell akadályoznunk azt, hogy a kereskedelmi érdekek álljanak az előtérben. Esetlegesen az egészség kárára. Érdekes kérdések ezek, tehát nyilván lesznek kérdések is. A témafelelősök jelentkeztek szóra. Gilles Párnyó lesz az első. Igen, elnök úr, ahogyan ön is említette, valószínűleg tényleg arról van szó, hogy egy, ez egy lényegi probléma a XXI. század szempontjából, nem csak az európai polgárok, hanem az egész világ számára. Ami bennünket, európaiakat illet, ami ebből fontos 2010-ben, hogy az Európai Bizottsággal együtt összegezhetjük ezeket az információkat. Még csak a kezdetén tartunk a folyamatnak, mert az Európai Unió nemrég a tájékoztatókról készített egy helyzetképet, 2003-ban pedig szabályozta a reklám lehetőségeket a vényköteles gyógyszerek reklámját korlátozta. Az Európai Bizottság elfogadott egy erre vonatkozó szabályt. Tehát 2003 óta vizsgálják, hogy hogyan lehet közvetlenül tájékoztatni a betegeket, a felhasználókat. Tisztelt elnök úr, kollégák! Az irányelv javaslatát olvasva, és az előadóval összefüggésben is úgy tűnik, hogy ez az Európai Bizottság által megalkotott szövegtervezet azért nem felel meg az európai polgárok igényeinek, mert a javaslatok véleményünk szerint közvetlen reklám lehetőséget biztosítana a vényköteles gyógyszerek esetében, és ez szerintünk nonsens. Az egyetlen indok amely alapján a bizottság javasolja a módosítást, hogy a kereskedelmi érdekeltségeket kiszolgálja a gyógyszergyárak, a laboratóriumok igényeinek szeretnének megfelelni. Viszont ez nem jó az európai állampolgároknak, sem a tagállamoknak. Plusz bürokráciát jelent, költségnövekedést jelent, ráadásul növeli a betegek kockázatát a veszélyeztetettségét. Ezért én azt javaslom, hogy az Európai Parlament utasítsa el azt az elképzelést, hogy felülvizsgálják ezt a szabályozást. Ehelyett az Európai Bizottság egy átfogó átértékelést kéne, hogy végrehajtson. Dali biztos nemrég úgy érvelt, hogy öt szempontból is át kell értékelni a beteg tájékoztatót. Először is az Európai Bizottság a demokratikus eljárást követte. 2003 óta például az Európai Bizottság és a gyógyszergyártók, a laboratóriumok közötti érdekellentét nem teszi lehetővé, hogy ők jogosan fellépjenek. Emellett a betegek számára észszerűtlen kockázatot jelent, ez irracionálisá teszi a készítmények kiválasztását. Tanuljunk az USA tapasztalataiból, ahol a közvetlen betegekre irányuló tájékoztatás negatív népegészségügyi vonatkozásokat okozott. Tehát ebből okuljunk itt az Európai Unióban hiszen ott ez már megtörtént. A harmadik ok, amire hivatkoznék, meg kell óvnunk a tagállamok egészségügyének a finanszírozhatóságát, és a plusz bürokrácia, a plusz költségek nem csak gazdasági, pénzügyi, hanem politikai problémákkal is járnak. A gyógyszergyárak gyakorlatát korlátozni kell, és a nagy közönségnek független információkat, tájékoztatást kell biztosítani, ami az összehasonlítást is lehetővé teszi. A negyedik ok, hogyha a népegészségügyel foglalkoznak a gyógyszergyárak, ami egy lényegi szempont, akkor az új gyógyszereket nem kommunikációs stratégiákra, hanem betegigényekre fejlesztik. Az ötödik ok eh, pedig, hogy adjunk lehetőséget más javaslatoknak arra, hogy a releváns információkhoz a betegek Európa szerte hozzájuthassanak megbízható és hiteles, független forrásból. Úgy gondolom, hogy ebből az öt alapvető okból nekem szükségesnek tűnik, hogy a vita során az Európai Bizottságot arra kérjük arra szólítsuk fel, hogy értékelje át a javaslatot, és vegye figyelembe az említett öt szempontot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Depárnyó kolléga. Holga Krámer, az árnyék jelentéstevő a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, én csak pótta vagyok, hiszen Sacimakakis kolléga a teljes jogú tag nem itt lenni sajnos a mai ülésen. Én szívesen követtem ezt a témát, mert az előző mandátum alatt eh, én voltam a, a, illetve a kollégáktól örököltem az jelentéstevő szerepét. Eh, nagyon gyakran előfordul az, hogy az ember nem feltétlenül akar egy témát, de mégis megörökli. Amit az előttem szólók mondtak, illetve a hozzáálláshoz kapcsolódóan, azt gondolom, hogy a bizottság javaslata teljes mértékben el kell, hogy utasítsuk. Aki ma még mindig azt mondja, hogy teljes mértékben el kell, meg kell tiltani az információkat és a e, kezelési módszereket a betegek számára, ez elfogadhatatlan. Aki ezeket mondja, nem ismerte fel a jelenlegi modern időket, az információs társadalom korát éljük, minden információt, bármilyen információt le lehet hívni azon nyomban egy gomnyomásra, és nagyon sok múlik a technikai lehetőségektől, az emberek nyelvtudásától, az, hogy ezeket az információkat megkapják-e vagy nem. Éppen ezért teljesen badarság azt mondani, hogy eh, az előző eh, évszázad tiltását be kell tartanunk, meg kell tartanunk. Ezzel az üzenettel megyünk tovább, eh, ebből, és megyünk ki ebből a jogalkotási folyamatból, és odaállunk az európai polgárok elé azt mondani, hogy nem sikerült törvényt hozni, akkor ez nagyon kellemetlen. Nagyon sok példa van Európában, a betegek kapcsán, a negatívokat hallottuk itt most. Én a saját magán baráti körömből is 5-6 ilyen példát ismerek. Ők nem bíztak az orvosban, vagy bármilyen másokok miatt, nem kaptak megfelelő információt, kételkedtek, és igazából információkat hívtak le az, információ, az internetről, és kárát szenvedték mindennek, tehát nem lehet megúvni a betegeket attól, hogy az információkhoz hozzáférjenek. A bizottsági javaslat minden bizonyal nem tökéletes, más megoldásokat kell találnunk, olyan módosító indítványok azonban vannak már az asztalon, amelyek kézenfekvőek, és meg, meg kell próbálni az információkat olyan csatornákba terelni, ahol a betegek megbízhatnak az információkban. Ez sem fog százszázalékos biztonságot jelenteni a számunkra, de legalábbis meg kell próbálnunk kanalizálni ezeket az információkat. Makakis kolléga és más kollégák módosító indítványai azon az elven alapulnak, hogy mi a keresés elvét alkalmazzuk a terjesztés elve helyett, tehát nem kell céltalanul össze-vissza mindenféle információkat terjeszteni, de ha az ember információt keres legális módon, akkor hozzájuthasson ezek. Nagyon fontos, hogy a beteget állítsuk a középpontba minden megfontolásnál. Az ipar a betegek számára információkat tesz hozzáférhetővé, és biztosítani kell azt, hogy a reklám és az információ között meghúzódó határmezgye megmaradjon. Éppen ezért én azt gondolom, hogy az ex ante elvet helyezzük előtérbe, tehát az információkat engedélyeztetni kell, mielőtt ezek terjeszthetőek lesznek. Három csatornára kell ezt összpontosítani, a nemzeti hatóságokra, az orvosra és az ehhez kapcsolódó szakmákra, illetve az engedélyezőre. Ez lehet a gyártó is, de bárki más lehet, aki gyógyszerekkel, illetve kezelési módokkal foglalkozik. Svédország kivétele eh, ebből a körből, ahol törvényileg nem megengedett az ex ante módszer, természetesen ez nem megkerülhető. Svédország jó példa arra, hogy a beteginformáció hogyan működhet jól. Azt gondolom, hogy eh, olyan dolgokat igenis vegyünk át más országoktól, amelyek jól működőek, és eh, én sajnálom azt, hogy muszáj kivételt tennünk, például Svédország esetében, ami a kommunikációs csatornákat illeti. Az előttünk levő módosító indítványok azt mondják, hogy csak bizonyos kommunikációs csatornák engedélyezettek, beleértve a weboldalakat, az információkat, a nyomtatott információkat ki akarjuk mindenből venni, azért, hogy ne lépjük át a küszöböt a reklám és az információ között. Én ezt fájlalom, mert a tilalmakat akkor kéne csak kimondani, hogyha jelentős kockázatok, illetve veszélyek jelennek meg ezek kapcsán. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül megnyitjuk a kaput a, reklámok felé, hogyha megtiltjuk a nyomtatott anyagokat. Christopher már kitért a nyomtatott anyagok kérdésére, ami a weboldalak szabályozását illeti. Azt gondolom, hogy vannak járható utak, még akkor is, ha nem tökéletesek. Fontos, hogy tanúsítási modell, tanúsítvány, kiadási modelleket dolgozzunk ki az adott weboldalak működtetői esetében lépni, és ezt a folyamatot, amelyet beindítunk, a jövőben is figyelemmel kell követni, ellenőrizni kell, a bizottság is, is javasolta ezt. Remélhetőleg azok a csatornák, amelyeket megnyitunk, a gyakorlatban is kifejtik pozitív hatásaikat, illetve azt a hatást, amit várunk tőle. Éppen ezért a bizottság egy évvel az irányelv hatályba lépése után értékelési jelentést készít az összes érintettel. Azt gondolom, hogy ezzel megnyitjuk az utat olyan információk számára, amelyeket engedélyeztetni kell, és amelyek felelősségteljes információáramlást tehetnek lehetővé. Én nem támogatom a teljes mértékű betiltást, éppen ezért vizsgáljuk meg ezeket a lehetséges megoldásokat tüzetesebben. Köszönöm szépen, Krámar kolléga, látjuk, hogy ön teljesen benne van a témában, és nem felejtett el semmit az előző mandátum időszakából az információs társadalom, információs világ, az internet, ezek a szavak elhangzottak. Mi az emberek számára megbízható információt szeretnénk biztosítani, olyanokat, amelyekre támaszkodhatnak, amelyekben megbízhatnak, amelyek segíthetik őket, és nem pusztán propaganda, reklám jellegű anyagok. Nagyon nehéz ennek a módját megtalálni. Kell Schröter parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is köszönetet szeretnék mondani Fjellner úrnak, Azt gondolom, hogy a részleteket meg kell nézni még egyszer, és meg kell vizsgálni azt, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket hogyan lehet kiküszöbölni. Azt gondolom, hogy a frakcióval kapcsolatban vannak gondok. A javaslatokban az ipar jogairól is szó volt, a velünk való kommunikációban, és nem a mi jogainkról. Azt gondolom, hogy a betegek perspektívája nem érvényesül, és jó Lionel is elmondta, hogy bizonyos javaslatokat még egyszer meg kell vizsgálnunk. Azt gondolom, hogy ezt komolyan kell, hogy vegyük, és egy új javaslatot kell, hogy kidolgozzunk. Éppen ezért mi zöldek készítettünk egy javaslatot. De ha nem kapunk többséget, a többség nem támogat bennünket, akkor azt gondolom, hogy más megoldásokat kell találnunk. Alapvetően azt gondolom, hogy az információkat nem körül kell írni, hanem máshogy kell próbálni értelmezni. És igyekezni kell az adminisztrációs feladatokat csökkenteni, és azokra a területekre kell koncentrálni, amelyek kapcsán már munka folyt. Azt gondolom, hogy a csomagolás ban megtalálható információs papírok jók, mások nem osztják ezt a véleményt. Ezzel legalább egy alapunk van, és ezek esetében nem szükséges az engedélyezés sok szempontból. Az én módosító indítványom erre a logikára alapul. És van még egy további pont. A 38-as és a 119-es módosító indítványok, itt új marketing módszerekről van szó. Krámer képviselő is utalt erre. Azt gondolom, hogy itt egyértelműbbeknek kell lennünk. Megpróbáltuk, megpróbáltam a 83-as módosítóban egyértelműbb lenni. Lehet, hogy a megfogalmazáson még lehet javítani. Annak, akinek gazdasági érdekei vannak egy adott gyógyszer esetében, Fontos, hogy ezt ne az iparra hagyjuk, hanem a kormányokra, és jobban kell definiálni mindazt, amit tiltott. Tehát erről szólnak a 83-as és 119-es módosítók. A 122-es módosító esetében az egészségre vonatkozó uh, újságokat ebből ki kell venni. A 102-es módosító indítványa a tévéreklámokkal foglalkozik. Az én országomban Teljesen új volt ez a téma. Néhány éva, éve léteznek reklámok a nem receptköteles gyógyszerek esetében. Azt gondolom, hogy ezeket teljes mértékben be kell tiltani, még a nem rendelvényhez kötött gyógyszerek esetében is. Nagyon fontos információkat kell rendelkezésre bocsátani, senki nem tudja a csomagolásban feltüntetett információkat elolvasni, mert ezek túl hosszúak. A TV reklámokban, amelyek túlságosan rövidek a gyógyszerekkel kapcsolatban, szintén nem lehet hozzájutni a legfőbb információkhoz, mert ezek túlságosan rövidek. Éppen ezért e, én azt gondolom, hogy tiltsuk be az összes tévéreklámot a gyógyszerek esetében. Azt is láttam, hogy reklámoznak például a televízióban oltóanyagokat. A 103-as módosító indítvány erre a területre vonatkozik. Ami pedig a tanulmányokat illeti, az előzetes tanulmányokat, a vállalkozásoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt továbbítsák, de ez sem működik olyan információkról van szó, amelyek egyáltalán nem objektívak, és egyáltalán nem biztos információk. Ezek bizonyos csoportok érdekeit tükrözik. Én emellett fogok szavazni, de a bizottságnak is el kell végeznie a házi feladatait. Ha ezt nem teszi meg, akkor mi fogjuk ezeket elvégezni. Biztos vagyok abban, hogy sok szempontból megoldást fogunk találni. Fontos, hogy az érintettek is vállalják az információ továbbítására a felelősséget. Svédországban egy olyan rendszerrel rendelkezünk, amely minden bizonyal ismeretes, és ezt szívesen továbbítjuk. Én azt szeretném, ha hatóságok még erőteljesebb felelősséget vállalnának az információkért, illetve a weboldalakért. Svédországban ez jól működött, de természetesen egy európai politikára is ö, ö, szükség van, és a hatóságok igenis vállaljanak felelősséget. Köszönöm, Slüter kolléga, ön megemlítette Dali biztossal az e-mail váltást. Meg fogjuk említeni azt, hogy ő mit írt, a meghallgatáson az volt a benyomás, hogy ő visszavonja majd ezt a javaslatot. Ő azt írta, olvasom, hogy nem fogom visszavonni a javaslatot, illetve módosítani, és a jelenlegi jogalkotási folyamatot folytatni fogjuk. Ha az Európai Parlament elfogadja első olvasatban az álláspontját, akkor én a bizottság javaslatot a betegek igényeinek megfelelően fogom támogatni. Ő arra ösztönöz bennünket, hogy vigyük első olvasatra ezt az anyagot. Köszönöm szépen, Marina Janakutak kis parancsoljon. Uh, thank you. Firstly, I'd like... Köszönöm szépen. Gratulálok az előadónak. Ez valóban egy vitézi teljesítmény. Komoly viták övezték ugyanis ezt a témát, és hát 300 módosító azt jelzi, hogy nagy az érdeklődés, és valóban komoly az akarat, hogy valamit elérjünk. Nem feltétlenül értek mindegyikkel egyet, de jó irányba megyünk előre, és hiba lenne most feladni. Úgyhogy vannak problémák, egyetértünk az információ, a tájékoztatás szabadsága ügyében, tehát ezen az alapon dolgozhatunk tovább logisztikai problémák merülnek fel, hogyan lehet mindezt szabályozni, szervezni, és a tájékoztatás, illetve a reklámozás, a hirdetés ellentmondásba kerülhet. Ráadásul az orvosoknak az álláspontja is ellentmondásra utal, mert sok esetben azt mondják, hogy a féltudás az, az nem tudás, az veszélyes, és ezen is kellene dolgozni. Aztán arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez az irányelv a farmacsomag része, a gyógyszercsomag része, és támogatja a két másik irányelvet, amely előttünk fekszik. A farmakovigilancia, illetve a gyógyszerhamisításokról szóló irányelv. Az a cél, hogy kiegészítse ez az irányelv, és hatékonyabbá tegye őket. Ami a betegtájékoztatókat illeti, szerintem nem elég ez a tájékoztató füzetke a cédula nagyon sokszor elveszítik a betegek, és sokszor, hogyha határon túlvásárol az ember egy gyógyszertárban, akkor nem is érti a nyelvet, és aztán otthon nem tudja értelmezni, hogy mire jó a készítmény. Tehát átfogóan kéne kezelni ezt a tájkoztatást, hiszen Európában vagyunk, és sok nyelv mellett kell, hogy értelmezzük a tájékoztatást. Összefoglalnám gyorsan az álláspontomat, tehát nem tökéletes, de ezt megértjük, és első körben sosem tökéletes a megoldás, tehát folyamatosan küzdködni kell, dolgozni ennek az érdekében. A tájékoztatás könnyű elérhetősége, hozzáférhetősége fontos, igen, mert a beteg így dönthet helyesen és tájékozottan. Az irányelv, illetve ez a jelentés úgy gondolom, hogy jó kiinduló pont addig kell rajta dolgozni, amíg el nem érjük a kívánt eredményt. Gratulálok a jelentés készítőjének. Ez uh, Anna Rosbach. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Rosbach asszony lett volna a következő, de nem látom, hogy Dagmar érem következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Krisztof Jelner megkísérelte a lehetetlent elméletben tulajdonképpen csak vesztes lehet, mégis jó munkát végzett. 6-7 éve próbálkozunk, sőt szerintem már régebb óta, ha visszaemlékszem, 2001-2002 óta tájékoztatást nyújtani a betegeknek. Először a bizottság részéről egy másik csomagban kívánta ezt összefoglalni, de nekünk parlamentként az volt a véleményünk, hogy ez nem elég. Egy korrekt nagy csomagot szerettünk volna. Most előállt a bizottság ezzel, és aztán érdekes módon azokat a hangokat halljuk most, hogy áh, mégsem szeretnénk ezt. A legtöbben itt a frakciókon belül talán még nem tökélték el magukat egy csapás irány mellett, egy vélemény mellett. De ha valaki azt mondja ma, hogy nincs szükség a betegtájékoztatásra, ez egy cínikus megjegyzés, kérem. És ha valaki azt mondja, hogy van egy európai közvélemény, vagy az európai polgároknak vannak kívánságai, hát akkor pedig erre azt mondom, hogy nincs ilyen, nevetséges ez. Nemzeti szokások vannak arra vonatkozóan, hogy az egyes tagállamok hogyan viselkednek, és ez más lesz Svédországban, más lesz Franciaországban, Dániában is, Németországban is. Felelősségteljes munkát végzünk, és ennek keretében az egészségügyi politikát úgy kell alakítanunk, hogy nagyobb legyen az egyensúly Európa szerte a betegek körében. A Farma Fórumban is képviseltem a parlamentet, és azt kell mondanom, hogy abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy politikus vagyok, de komoly betegségem is volt. Ezért nagyon jól tudom, hogy milyen az, amikor az ember nem kap tájékoztatást. Keresgéltem az interneten, hogy hogyan kell kezelnem a betegséget, hogyan lehetne kezelni, és fogalmam sem volt, hogy amit olvasok, az helyese. Egyébként pedig a szerencse, hogy volt kompjúterem, hogy tudok angolul, értem, és hogy ö, olvasgathattam. Számos ember az Európai Unióban azonban nincs ilyen tudásnak a birtokában, és ilyen eszközök ö, birtokában. Hát amit eddig tettünk, azért azt kell mondanom, hogy ez nem túl jó bizonyítvány. És ha valaki most azt mondja, hogy a nemzeti egészségügyi miniszterek vagy az egészségbiztosítók azt fogják mondani, hogy jó, hát akkor kérem szépen, hogyha igényt keltünk a fogyasztó részéről, akkor ez majd csak a költségeket növeli. Hát ez nevetséges senki nem fog oda menni az orvoshoz olyan igényel, hogy szeretném, hogyha felírná ezt a gyógyszert, anélkül, hogy arra valóban szüksége lenne egy másik dolog. Meghallgattalak, Will, bár egészen más a véleményünk, várt ki, hogy mit szeretnék mondani, és még egyszer mondom, a frakciómon belül nincs még egységes álláspont, nem kívánjuk visszautasítani, ezt is elmondom. De a kérdés a következő. Mit nyújtunk a betegnek? Nem akarunk reklámot, ez kétségkívül így van. És Kás Liter kívánsága hogy nézzük meg a régebbi rendelkezéseket. Vény, nem vényköteles gyógyszerek vonatkozásában mit hoztunk már meg. Én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, hogy eddig milyen munkát végeztünk, de most ugye a vényköteles gyógyszerekről beszélünk, milyenek legyenek az erre vonatkozó tájékoztatások, az információk. Világos, reklám ne legyen. Az is világos, hogy minden egyes információ ellenőrzendő. Az ipar nem kívánja, és nem is kell, hogy ő tegye. És megjegyzésem zárójelben, a farma, a gyógyszeripar nem akarja reklámozni a gyógyszereket. Ferhajgen annak idején nem kedvezett nekik ezen a téren. És azt kell mondanom, hogy lehet bármiféle ellenőrzés, lehet ex ante, lehet, hogy Krisztof Jelner majd azt mondja, hogy más le, legyen a megoldás, mert Svédországban ez nem működne, nekem mindegy, de ellenőrizzük a tájékoztatást. Szélesebb alapra kellene helyezni a megközelítést, a betegeket tartsuk, és a betegséget tartsuk középpontban mondjuk a betegnek, hogy igen, vedd be ezt a gyógyszert, ez lesz a hatása, de a mellékhatást esetleg visszaszoríthatod azzal, hogyha sportolsz, vagy kamilla teát iszol. Ez is szerepeljen a tájékoztatóban. Legyünk őszinték, és a betegek biztonságát helyezzük a középpontba, nem pedig a pénzügyi kihatásokat. És egy utolsó mondatot engedjenek még meg az internetre vonatkozóan. 100%-ban, vagy hát mondhatom inkább azt, hogy 99%-ban van asszonynal általában egyetértek, aki kolléganőm. Mindig is azt mondtam, hogy a, a nép, a társadalom számára hozunk most törvényt. Nem az elit számára kell jogot alkotni, mert az elit megkeresheti, kikeresheti az információt, és talál majd olyat is, aki megmondja, hogy ez most egy jó információ-e, vagy nem értékes de a nép tárgyi tudásban, nyelvi tudásban is hátul kullog. Ha pedig most azt mondjuk, hogy az információt csak az interneten tesszük közé, akkor például a családomban a legtöbb rokonomat kizárja, hogy ennek az információnak a birtokába kerüljön. Mert nem tudják kezelni az internetet, és nincs is kompjúterük. Fontos tehát, hogy amit jóvá hagyunk, arról egyezünk meg, és legyen egy hard copy, egy kézzel fogható kivonata is ezeknek a tájékoztatóknak. Hogy most a push vagy a pull megközelítést alkalmazzuk-e, ez más lapra tartozik, de az információ legyen hozzáférhetővé akár a gyógyszertárakban is. Kramer úr, nem is tudom, hogy itt van-e, nem látom. Ő ugye nyomtatott sajtóról is beszélt, hát nyilván nem akarunk gyógyszerekről tájékoztatást nyomtatott sajtóban, de ugyanúgy, mint ez a papír, amit itt a kezemben tartok, ugyanúgy legyen meg Berlinben, Spandauban, egy kórházban, és hogyha valaki azt mondja, hogy demenciában szenved a nagymamám, és gyógyszert írnak föl neki, akkor kapjak egy tájékoztatást egy A4-es papíron, és tudjam, hogy mit hat, hogyan hat ez a gyógyszer. Nem én vagyok a témafelelős, az árnyék jelentéstevő, de aki az, az felelősség teljesen járjon el. Mert éppen azoknak az embereknek az ügyét karoljuk itt föl, akik nem képesek arra, hogy önmagukon segítsenek. A szegények, a kevésbé képzettek, és őket is képviselnünk kell, nem pedig csak az elitet. Köszönöm. Pontosan, és erre próbálunk meg lehetőségeket találni, arra, hogy hogyan tudjuk a betegeket felvilágosítani, tájékoztatni a betegségeikről és a gyógyszerekről. Két nagyon fontos pont hangzott el, egyrészt ne legyen reklám, hanem információk legyenek helyette, és az információkat pedig ellenőrizni kell. Utána következik a kérdés, hogy ez az információ hogyan jut el a beteghez az interneten keresztül, vagy pedig nyomtatott formában-e. És Fjellner kollégának meg kell e, próbálnia egyensúlyt találni a két helyzet között, azért, hogy ne veszítsük el ezt az ügyet. Köszöntöm itt körünkben azokat a vendégeket, akik a zöld e, frakció tagjai Berlinből, üdvözöljük Önöket, illetve egy egyetemi látogatói csoportot Kölnből, és alsó Ausztriából is érkezett egy látogató csoport, Karin Kádenbach hívta meg őket. Üdvözlünk mindenkit, a, farma csomagról vitázik az Envi, csak a tájékoztatásukul. Anya Gerber parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is foglalkoztam a beteg tájékoztatással, mint fogyasztó, és először is el szeretném mondani azt, hogy én örültem annak, hogy a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságban, ahol én követtem a témát a frakcióm nevében, egy alapvető ellentét van, amit szerencsére csak a frakció egy része egy részére igaz, ez az ellentét, ami a zöldeken belül megvan, a belső piaci fogyasztóvédelmi szakbizottságban ez az ellentét szerencsére nincs így. Szerencsére a szakbizottságban ez az alapellentét nem érzékelhető, nagyon konstruktív módon sikerült ezt a témát kezelni, és Remélem, hogy a módosító indítványok támogatást kapnak, és remélhetőleg azok, akik visszautasították a javaslatot, hajlandóak lesznek szakmai módon megközelíteni ezt a témát, és lehet, hogy szakmai szempontok alapján megfelelő irányba lehet ezt a témát terelni. Dagmar Ruth Berend nagyon jó magatartást tanúsít hozzáállást a témával kapcsolatban, és frakciója is, ami a tartalmi pontokat illeti. Én is szeretném azt, hogyha a betegek megfelelő tájékoztatásban részesülnének, és felnőttként kezelnénk őket. A módosító indítványokat is így alkottuk meg, sok kolléga támogatta ezeket, tehát nem az iparra összpontosítunk, nem ez a feladat, hanem a fogyasztókra és a betegekre kell koncentrálni. Éppen ezért ültem össze több alkalommal a beteg eh, szervezetekkel is. A jövő héten is lesz egy olyan rendezvényem, ahol a beteg eh, szervezetek azt kérik, követelik, hogy fogadjunk el jogalkotást, hiszen igény van arra, ahogy ezt a szocialista árnyék jelentéstevő saját maga is elmondta, hogy független és eh, helytálló információk jussanak el a betegekhez. Jelenleg az információk az interneten is hozzáférhetőek, a doktor Google segítségével, de az információknak a fele, amelyek kérdéses csatornákon keresztül lehívhatóak, nem helyesek és nem helytállóak, és a betegeket csak elbizonytalanítják. Hát aki azt gondolja, hogy nincs igény a szabályozás, annak nincsen igaza. Igenis szabályoznunk kell, mert jelenleg részben rossz, eh, nem helytálló információk eh, vannak az interneten. Az orvosi eh, szövetségek, az orvos szövetségek kritikusan tekintenek a témára. Én minden orvos megkérdeztem, akit meglátogattam az elmúlt évben, és ők azt mondták, hogy mi nagyon üdvözölnénk, ezt a javaslatot, hiszen nagyon kevés idő van arra, hogy intenzíven foglalkozzunk a betegekkel. Örülnénk annak, ha lehetne egy internetes portál, ahol utalhatnánk arra, ahol olyan esetekben, amikor nem volt idő a beteggel eleget beszélni, hogy ők utána nézhessenek bizonyos kérdéseknek. Mert hát fontosnak tartják az orvosok is ezeket az internetes portálokat. Tehát igenis kell a szabályozás. Ami a tartalmakat illeti, természetesen fontos az, hogy ne reklámokat köröztessünk, megtiltsuk a reklámokat, de azt gondolom, hogy a bizottság javaslatát tartalmi szempontból a megfelelő információ, megfelelő irányba tereljük, és ne legyenek push információk az újságokban, ne lehessen egyáltalán reklámozni semmilyen gyógyszert, és Ruth Bérend asszonyjal teljes mértékben egyetértek. Tehát az sem megengedhető, hogy csak az interneten keresztül lehessen hozzáférni az információkhoz, hiszen vannak idősebb polgárok, akiknek szükségük van az információra nyomtatott formában, tehát fontos, hogy ez több csatornán legyen elérhető. Két dologra szerettem volna még kitérni. Az egyik a beteginformáció, a csomagolásban és a farmakovigilancia kapcsán, a, a korábbi csomag kapcsán is egyeztettünk már erről. Fontos, hogy jól olvashatóak legyenek a beteginformációs anyagok, jobban, inform, jobban olvashatóak, mint korábban legyen összefoglalva ezek a cédula elején, és amennyiben valaki ezt elveszti, fontos, hogy utólag ezt beszerezhesse valahonnét. Ez tényleges problémaként merül fel az idősebb polgár, például ha elveszít egy beteginformációs lapot, akkor a gyerekének, a lányának mondjuk nincs lehetősége arra, hogy ezt máson beszerezze. Az interneten ezeket nem teszik közzé, és nagyon sok országban nincs lehetőség arra, hogy ezt valaki utólag beszerezhesse. Tehát fontos az információkat kontrollálni, és az ellenőrzött beteginformációs anyagokat az interneten is hozzáférhetővé tenni. A belső piaci szakbizottságban a nagy többség elfogadta azt a javaslatot, hogy a nagyon fontos információk mellett brossúrákon keresztül a tagországokban legyenek internetes oldalak a svéd minta alapján. Svédországban ez egy nagyon jó példa, és létezik egy olyan portál, amelyet 4 millió felhasználó használja. Egy 8 milliós országban, és itt információkat hívhat le. Nagyon sokan használják az ország fele ezt a portált, tehát miért ne vegyük át a jó gyakorlatokat más tagországokból, és szólítsuk fel a többi tagországot is arra, hogy ilyen jellegű egészségügyi portálokat hozzon létre. És Ruth Bérend asszonynal megint csak egyet tudok érteni, tehát eh, ne a gyógyszerből induljunk ki, hanem magából a betegségből. Tehát ha valakinek magas a vérnyomás, akkor utána eh, tudjon nézni annak is, hogy egészséges életvitel, sport, megfelelő táplálkozás mellett hogyan veheti fel a küzdelmet egy adott betegséggel, tehát nem pusztán a gyógyszerekről informáljunk, a gyógyszerezésről, hanem magáról a betegségről is. Nagyon örülnék annak, hogyha a többség támogatna bennünket, a jelentéstevő jelezte, hogy ő nyitott a gondolat felé, és hogyha a többi szak, frakció is megnézi a 100-as, 102-es módosító indítványokat, nagyon örülnék annak, ha ők is támogatnánk bennünk, támogatnának bennünket. Köszönöm. Köszönöm, Gerber asszony. Horst Schnellhárt a következő szakértő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Én nem gondolom azt, hogy a jelentéstevő bármit is elveszített volna, volna. Azt gondolom, hogy az eddigi vitákban igenis nyertes helyzetben voltunk. Emlékeztetnék a bizottsági eredeti javaslatra. Volt ellenállás a ház különböző részeiből, mégpedig jogos ellenállás. És az ellenállásnak köszönhetően vagyunk most ott, ahol vagyunk, ahol a, szinte az egész ház egyöntetűen azt mondja, hogy jó úton járunk. A betegek állnak az információk középpontjában, és azt mondtuk, hogy legyen információ, de ne legyen reklám. Ez világos. Természetesen folyamatosan felmerül az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt. És ez a határ homályos, soha nem tudjuk ezt egészen egyértelműen meghúzni, de ezzel is tisztában kell lennünk. Tehát aki azt mondja, hogy csak információt engedünk meg, reklámot nem, azt csodálkozni fog az elkövetkezendő öt évben az ellenőrzésig. Azt gondolom, hogy erre az áttekintésre szükség van, és azt is gondolom, hogy a bürokratikus akadályokat szintén csökkenteni kell, ezzel mindig is foglalkozni fogunk de itt feltétlenül szükség van öt év múlva az elleni, eh, ellenőrzés a felülvizsgálatra azért, hogy kiderüljön, mi történt a beteginformáció területén. Hallgattam a kollégákat, és hogyha azt mondják, hogy valaki elveszi a beteginformációs E, papírt, a cédulát, akkor az interneten ez legyen hozzáférhető. De mi van akkor, ha mondjuk a számítógép lerobban, nem tudunk minden esetőségre felkészülni, nem engedhetjük meg magunkat, magunknak ezt, és a beteg is gondoskodjon arról, hogy az az információ, amit megkap, azt tartsa és meg is vigyázzon rá, tehát minden esetőségre nem tudunk vésztervet kidolgozni. az, hogy legyen a beteginformációs lapon egy összefoglaló a legfőbb információkkal, én ezt jónak tartom, ez tényleg fontos, és minden bizonyal hozzá lehet jutni más gyógyszeres kezelésekről és az információkhoz, de azt gondolom, hogy minden gyógyszer esetében megtegyük ezt, ez egy kicsit sok. El tudom képzelni azt, hogy egy gyártó egy adott információs anyagra ráéri azt, hogy ugyan ve, valaki beveheti ezt a gyógyszert, de vannak más módozatok is, hát nem gondolom, hogy ezt elvárhatjuk bármelyik gyártótól. Azt gondolom, hogy jó úton járunk, és azt is gondolom, hogy nagyon jó javaslatot fogunk készíteni. A sok módosító indítvány ellenére nagyon optimista vagyok. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő jó munkát végzett, Köszönjük szépen, és velünk együtt minden bizonyal nyerni fog. Optimismus by Horst Schnellhardt, dass wir optimista Holt Schnellhardt, hogy a végén megtaláljuk a jó és a pozitív megoldást, hát bízom abban, hogy tényleg ebbe az irányba haladunk. Péter Líze. Én is köszönetet mondanék Fjellner képviselőnek, a jelentéstevőnek. Azt kell most megoldanunk, ami nem szerepelt a bizottsági javaslatban, az az, hogy megfelelő legyen a betegtájékoztatás, abszolút módon elhatárolva a reklámtól. Jobbnak kell tehát lennünk a javaslatainkban annál, amit a bizottság javasolt. A végső megoldás, tehát valahol ott lesz a Fjerner javaslat közö, illetve Zsülmányó javaslata között de hogyha most visszautasítanánk ezt a javaslatot, ez nem lenne helyes, hiszen időbe kerül, sok időt elvesztegetnénk, másodszorban pedig azért ragadjuk meg most az alkalmat, hogy, hogy kezdeményezhessünk. Ugye régóta szeretnénk a kezdeményezés jogát. Nem hiszem, hogy helyes lenne tehát itt most visszakozni, készítsünk egy tervezetet, és aztán ez képezze az alapját a tárgyalásoknak. Tehát ne utasítsuk vissza ezt a kezdeményezést. Támogatom a magam részéről ezt a tervezetet, dacára annak, hogy vannak kritikus megjegyzéseim. Elsőként vegyük figyelembe, hogy vannak jó, független információk az interneten mindig is bosszús voltam, amikor német biztosként Ferhajgen úr annak idején azt mondta, hogy hát csak ezek a szörnyűséges amerikai websájtok állnak rendelkezésre, és ezért valami újat kell kitalálni. Meg kell mondanom, hogy az ikviknek az egészségügyben jártasok számára a minőségre koncentráló website, és szerintem ez egy jó elképzelés, egy jó megközelítés, ezt kellene nekünk is alkalmaznunk. Úgy gondolom megérni ez, és mindenképpen a tagállamok dolga az, hogy nem csak németül és angolul hozzáférhetőek a beteg információk, hanem görögül is, magyarul is, ahol talán nem annyira független forrásból érkeznek az információk. A bizottságnak az anyagában ezt teljes módon hiányolom. A másik dolog, van már jóváhagyott információ, hogy a betegtájékoztató formájában. Fontos ennek is a tájékoztatása, eljuttatása a betegekhez minden nyelven. Elképzelhető, hogy egy olyan országban, mint például Belgiumban, több hivatalos nyelv van, akkor azok meg lesznek azon a nyelven, de magyarul, görögül a példa okáért például nem lesz meg. Aztán ugye az is elhangzott már itt, hogy miért ne javítsuk a beteg tájékoztatót. Hát ez erőfeszítésbe kerül, de hát lépjük ezt meg a legfontosabb információkat olvasható, érthető módon bele kell foglalni. Nyilván lesznek, akik azt mondják, hogy hát ez nagyon nehéz lesz. És csak eh, elmélet az, hogy mindenki mindent elolvas, ami szerepel információként a betegtájékoztatón, és aztán majd be is tartja. Mert az orvosok nagy többsége azt mondja, hogy vagy el sem olvassák a betegtájékoztatót, és akkor tulajdonképpen a eh, mellékhatásokra való figyelmeztetés sem teszik magukével, és sok esetben nem is úgy veszik be a gyógyszert, ahogyan az orvos azt felírta. Vagy a másik véglet, hogy mindent elolvasnak, és nem is értik, és nem tudják felmérni a mellékhatások súlyosságát. Mert sokan ugye megijednek ezektől, és a végén ezért nem szedik a gyógyszert, amit az orvos nekik felírt. Na, hát mindenképpen szükség lenne tehát egy ö, érthető ö, tájékoztatásra. Kramer úr azt mondta, hogy a jóváhagyó hatóság nem feltétlenül kell, hogy legyen a maga a gyógyszer vállalat, vagy vállalkozás, vagy a farmakológiai vállalkozás. Amennyiben viszont ez így lenne, hogy ez a vállalkozás tájékoztatja a beteget, azért akkor legyünk nagyon óvatosak. Hiszen milyen érdekek vezélik őt? Lehet, hogy ők egyfajta kísérletet tesznek arra, hogy felületet vesznek maguknak egy-egy labban, és ott teszik közé az információkat. De akkor ezek közvetlenül eljuttathatóak tehát a betegek felé, de erről akkor nekünk előzőleg meg kell állapodnunk. Ezt is jóvá kell hagyni. Több kollégámmal, Caci Márkákis és Weisgerber kollégákkal is egyeztettünk, mert eh, lehet, hogy egyfajta eh, egyéb megközelítésre volna szükségünk itt a jóváhagyás kapcsán. Mindenképpen ragaszkodnunk kell a jóváhagyáshoz, a tájékoztatás tekintetében, és a jogi szolgálatot kérjük föl, hogy itt eh, vizsgálódjon. Én a magam részéről nem vagyok jogász, de úgy gondolom, hogyha egy betegtájékoztatót előző, előzetesen lehet tartalmát tekintve ellenőrizni, akkor vajon miért nem lehetséges a pótolagos információkat, amelyeket eddig nem adunk ki, ugyancsak bele foglaljuk ebbe a betegtájékoztatóba. Tehát tulajdonképpen a kiegészítő információkat is közé tennénk, amennyiben ugye jóváhagyásra kerültek az anyagok és az információk, és mindenféle fórumon ezek hozzáférhetők, akkor úgy gondolom, hogy az előzetes jóváhagyás eredményeképpen megszületett tájékoztatást ne tékozoljuk el, hanem csatornázzuk ezt az információt. Amit elmondott Ruth Bérent asszony, azzal egyetértek, nem csak az információn szabad csak és kizárólag információt közé tenni, hanem nyomtatott verzióban is. És az internet kapcsán is még jobban oda kellene figyelni a tájékoztatásra, mert vannak olyan információk, amelyek ott jelennek meg, amelyek egyenértékűek a nyomtatásban megjelenő információkkal. Például feladatunk lesz majd azt is, hogy ellenőrizzük, hogy mondjuk a Spiegel online változatában megjelenik-e valamilyen tájékoztatás, ami már reklámnak is minősíthető. Tehát itt teljesen konkrét határokat kell szabni a tájékoztatás és a reklám között. Utolsó megjegyzésem. Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, és nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy nem akarjuk, hogy hozzájussanak a betegek bizonyos gyógyszerekhez és információkhoz. Az fontos lenne, hogy különböző alternatívákat, opciókat kínáljon az orvos is a beteg számára. Sok esetben a tájékoztatás nem eléggé körültekintően zajlik, és az is igaz, hogy a rossz tájékoztatás növelheti a költségeket. Sőt, a nem kívánt mellékhatások fellépését is gyarapíthatják. Mindenkinek legyen nagyon világos a következő érv. Hogyha megengedjük a reklámokat, vagy ha valami úgy hat, valamilyen információ úgy hat, hogy az reklám, akkor persze az lesz a következménye ennek, hogy a push megközelítéssel eljuttatott gyógyszerek drágák lesznek, és persze sok pénzt hoznak a konyhára. De ezeknek általában, ezeknek a gyógyszereknek nagyon sok a mellékhatása. A farmakovigilancia azért lényeges, mert a jóváhagyást követő egy-két évben hirtelen megjelennek olyan nép, ö, mellékhatások, amelyekre korábban nem is tudtak. Tehát aki azt engedélyezi, hogy nagyobb mértékben és szélesebb körben kerüljenek felis, felírásra gyógyszerek, azoknak igenis nagyon tudniuk kell, hogy azoknak mi lesz a mellékhatása. Tehát minőségi tájékoztatásra szeretném a hangsúlyt helyezni. A reklámokat viszont zárjuk ki. Mindenképpen, és itt egyetértek Félner úrral, időre van szükségünk, hogy egy jó megoldásra jussunk, tehát ne a következő júliusi szakbizottsági ülésünkön szavazzunk. Elnök, hát kicsit több időre volt szükségünk, mint amennyit előirányoztam, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy jutunk. Két percet fogok adni mindenkinek. Áder Jánosnak adom meg elsőként a szót. Két percre korlátozza, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, be fogom tartani az intelmeit. Egyetlen módosítanítványhoz szeretnék csak hozzászólni és Schlüter kollégát és a többi kollégát szeretném meggyőzni az egyik módosító nyitványnak a szükségtelenségéről. Az előbb Schlüter kolléga beszélt arról, hogy a vény nélkül kapható, hangsúlyozom, a vény nélkül kapható gyógyszereknek a TV reklámját szereti betiltani. Hadd tegyem hozzá, hogy a vényköteles gyógyszerek további reklámozásának tilalmával én is egyetértek. De a most hatályos szabályozás azt tartalmazza, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek eh, reklámozhatók. Az indoklásban ugye az van, hogy ha megtiltjuk, a, ha, ha a tévéreklám van, vagy egyáltalán reklámozási lehetőség van, az a gyógyszer fogyasztását növeli, ez van az indoklásban. Másrészt pedig, hogy a rövid, idő, rövid időtartam, ami a tévéreklámban rendelkezésre áll, az nem ad megfelelő információt arra, hogy a beteg tájékozódjon. Kilenc éve van hatályban ez a rendelkezés, 20 éve alkalmazzák egyébként az ide vonatkozó szabályokat. Olyan tapasztalat sem Magyarországon, sem tudomásom szerint sehol az Európai Unióban nincs, hogy a TV reklám hatására a vény nélküli gyógyszerek fogyasztása nőtt volna. Nem nőtt. Ráadásul ellentmondásos a javaslat azért is, mert TV reklám ugyan nem lesz, de rádióreklám továbbra is lehet, sajtóreklám lehet, plakáton lehet reklámozni, legalábbis a javaslat szerint, ott ugyanolyan kevés információ van a beteg számára, mint ahogy a tévéreklámban. Három. A tévéreklámban a tévéreklámnak a szabályai meglehetősen pontosan szabályozottak, legalábbis Magyarországon, és meg van határozva, hogy milyen információt kell a betegnek, a fogyasztónak átadni. És a legfontosabb érvem pedig a következő. Ha megtiltjuk a vény nélküli gyógyszereknek a tévéreklámját, ha megtiltjuk, akkor a betegeket arra ösztönözzük, hogy menjenek el az orvoshoz, és a vényköteles tehát a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszereket fogyasszanak. Ez részben hosszabb, hosszabbá teszi a sorokat az orvosi rendelőkben, részben pedig a társadalombiztosítás számára óriási többletköltséget fog eredményezni. Thank you. Thank you, Linda McEwen. Um, Linda McEwen következik. Úgy gondolom, hogyha abból indulunk ki, amit többen említettek a tájékoztatókkal kapcsolatban, tehát a beteg, illetve a népegészségügy helyzetéből indulunk, és elfelejtjük, hogy a vállalatok mit tehetnek, illetve mik az ő igények. Szerintem nem jó választ kapunk a végén. Úgy gondolom, hogy még akik azt mondják, hogy ellenőrizzük még egyszer a javaslatot, senki nem mondta közülük, hogy a betegeknek nem kell tájékoztatás, csak kiadja meg, és hogyan szervezzük ezt nemrég egy közeli barátomat krónikus betegséggel diagnosztizálták. Megkérdeztem, hogy mit akarsz tenni ebben az ügyben, és azt mondta, hogy valami független helytől szeretném megtudni, hogy tulajdonképpen mi a betegségem. Weisgerber és Rothbérem kollégáknak mondanám, hogy azt szerettem volna megtudni, hogy milyen kezelési lehetőségek vannak, mit tudunk az egészről, mik a lehetőségeim nem akarom valamelyik konkrét cégnek valami X, Y vagy Z készítményével kapcsolatban azt megtudni, hogy ők mit állítanak róla. Tehát én szerintem sokan itt a teremben együttműködünk a farmakovigilancia témakörben is, és nagy az átfedés. A bizottság jó lenne, hogyha készítene egy rövid feljegyzést arról a tagjainknak, hogy mi az, ami már most történik, milyen munkát végeznek a londoni ügynökségnél, mert nagyon sok információ már elérhető, és akkor ezt kiegészíthetnék a farmakovigilancia szabályozással, mert most véglegesítjük az összes tabletták, illetve a SPC-k, a tájékoztatók információk felkerül, felkerültek a honlapokra, és mindenhol kinek-kinek a maga hazájában is elérhető egy portálon az információ. Dagmar egyetértek, hogy nem elég az internetre föltenni, hanem a telefonszámok, illetve a patika tájékoztatása, hogy ott meglegyenek az információk, nagyon sok minden már elérhető. És jó lenne, hogyha a bizottság ezt összegezné. Végül Fjellner úrnak azt mondanám, hogy igen, vannak olyan kollégák, akik szkeptikusak a bizottsági javaslat kapcsán, és az előzmények alapján ez nem meglepő, de hogyha önök meg tudnak valami átiratot alkotni, ami a tájékoztatót, és a tájékoztatót, illetve a hatóságokat helyeznék az egésznek a középpontjába, az a jó. E, szerintem viszont nem helyes a megközelítés, hogy a cégek reklám és hirdetési tevékenységét próbáljuk tévében és egyéb formában korlátozni. A kérdés az, hogy a nemzeti e, honlapokra mit tesznek föl a tagállamok. András Gallo következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden fogok csak hozzászólni, mert a legtöbb nézőpont már elhangzott. Én tiszteletben tartom az előadó véleményét, de meg kell mondjam, hogy itt az a legjobb lehetőségünk, hogy a javaslatot vonjuk vissza. Se nem jó, se nem rossz, csak olyan nagyszámú módosító indítványt terjesztettek elő, ami alapvetően ugye javítani akarja a szöveget, az alapirányultsággal egyetértünk, de senki nem mondhatja, hogy ez egy pozitív jogalkotási tervezet a továbbiakban. Igyekszünk folyamatosan javítani, de közben átalakítjuk az alapelveket. Az irányelv egyetlen érdekessége a címében rejlik, a beteg tájékoztatás kifejezésben helyes maga a téma, viszont a kivitelezés nem megfelelő. Olyan termékekről van szó, vényköteles gyógyszerekről beszélünk, tehát nem arról adunk tájékoztatást, hogy egy CD lejátszót hogyan kell használni, vagy hogy hogyan süssünk egy bizonyos süteményt, vagy tortát, hanem népegészségügyi vonatkozása van mindennek. És az irányelv nem kellően nem megy kellően messzire a tekintetben, és csak átteszi az egésznek a terhét a gyógyszer ágazatra is. Nem arról van szó, hogy a parlament ne foglaljon állást, illetve ne terjesszen elő módosítókat, de a szöveg úgy, ahogy van, nem elég jó. Ha megnézzük a bizottság, a tanács, a parlament összjátékát mindebben, akkor itt jelezni kell, hogy ez a felelősség, ez túl nagy ahhoz, hogy a gyógyszergyár viselje. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó vita volt, és a jelentéstevőn feladata az, hogy kompromisszumos megoldásokat ajánljon. Krisztaper parancsolja, még egyszer megadom neked a szót. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag valde i min eh, inledning här att in... Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem szeretnék az összes évre kitérni, illetve alapelvekkel foglalkozni, hogy a tájékoztatás különböző szempontjai hogyan alakuljanak, vagy nem ismételném meg, hogy én reklámellenes vagyok-e, vagy hogy a tájékoztatás fő forrása szakvélemény legyen. Ezt olyan sokszor elmondtam, olyan sokaknak, és nagyon sokan egyetértettek. Senki itt nem akar reklámot. Úgyhogy ezt ad infinitum ismételgetni butaság lenne. Mégis csak úgy érzem, hogy részben azért, amit itt az utolsó hozzászóló elmondott, illetve amit a szocialista árnyék előadó elmondott, térjünk egy kicsit vissza egy-két dologra, még akkor is, hogyha ez unalmas. Bárnyó úr szerintem a lényeget figyelmen kívül hagyta. Tehát nem azt mondjuk, hogy ellenezzük ezt a javaslatot, hanem ezek a jó elképzelések, amelyek itt szerepelnek, bárnyór javaslata kiváló elemeket tartalmaz, tehát ezekkel én egyet is tudok érteni, de most nem arról szeretnék beszélni, hogy pontról pontra mivel értek egyet, vagy mivel nem, hanem az egész koncepciót szeretném keretbe helyezni, hiszen 2001-től rengeteg munkát fordítottak arra, hogy összeálljon a javaslat, és időről időre mi meg visszaküldjük. Tehát most már nagyon szeretném, hogyha a kompromisszum megszülethetne, úgy gondolom, hogy ön is. Az egyetlen érv, amely ütőképes, és ezen a ponton nem is értek egyet azzal, amit ma elhangzott, az az egészségügy költsége. Az egészségügy kiadásai, a költségvetés, és ez egy érzékeny terület. Szerintem ne legyen ebből érve arra, hogy az emberek ne kapjanak tájékoztatást, hogy sokba kerül. Ez nem egy elfogadható érvelés, és ezt ne terjesszük vannak a reklám korlátozásának jó indokai, de semmiképp nem szabad a tájékoztatást amiatt korlátozni, mert hogy sokba kerül. Kálmár úr néhány dolgot felvetett, és ezek közül egy-kettőre szeretnék kitérni. Például a honlapok hitelesítése szerintem nagyon fontos, és nagyon helyes is lenne. Mert ez kulcs fontosságú lépés lehet abba az irányba, hogy ne kizárólag a az érdekelt gyártók befolyásolják a honlapoknak a tartalmát, hanem független szakvélemények is megjelenhessenek ott, és a hitelesítés, a tanúsítás ezeknek a honlapoknak jó megoldás lesz erre. Úgyhogy Kámám úrral majd ezt egyeztetem. Yeah. So, Then I will uh, end by saying two things. Akkor két dolgot mondanék, és ezzel le is zárom. Nem egész egy percben. Schlüter úr, akinek szeretnék a hozzászólására visszatérni, azt mondta, hogy nem az, nem az ágazat jogait kell hangsúlyozni, hanem a betegek jogait, és ebben teljesen igaza van. A 300 módosítót kell átnéznünk és feldolgoznunk, és erre fogok törekedni. Figyeljünk oda egymásra, mert hogyha odafigyelt volna a vitára Karl és Anya Weisgerber, és nagyjából ugyanazt mondta egyébként, szinte szokatlan módon nagy az egyezés, és tudom, hogy az önök számára kényelmetlen, hogy egyet kéne érteniük, de én ezt természetesnek találom. És hogyha nem állítunk elő a kompromisszumok ügyében mesterséges konfliktusokat, akkor én biztos vagyok benne, hogy sikerül majd tisztességes kompromisszumot kötnünk, amely a betegek hatékonyabb tájékoztatását is szolgálja. Tehát erre épüljön a munkánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos jelentés, több millió ember szeretne információt kapni, és remélem, hogy önnek sikerül széleskörű konszenzust kialakítania, itt a szakbizottságban. Most pedig üdvözlöm uh, Karin Kádenbach uh, látogatói csoportját. Alsó-Ausztriából fiatal látogatók ők. Most köszöntöm őket, már előbb is köszöntöttem őket, és ők ellátogattak a szakbizottságunkban. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure to welcome our president. Tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy köszöntsem Jerzy Buzek elnök urat. Szeretettel köszöntjük Önt az Környezetvédelmi, uh, Egészségügyi és Élelmiszer uh, Bizottság ülésén ez a legnagyobb szakbizottság itt a parlamentben, és nagyon fontos kérdésekről tartunk vitát, itt a gyógyszercsomag az egyik témánk, a betegtájékoztatás, betegtájékoztatók, ezek izgalmas ügyek, és természetesen a, a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem is rendkívül fontos. Úgyhogy örülünk, hogy eljött közénk, és a Kínában, tett látogatásáról beszámolt én is ott jártam ugyanabban a városban, de nem találkoztunk, nagy az a város, úgyhogy mindketten tapasztalatokat, élményeket szereztünk az elmúlt hétvégén, és az új feljövőben lévő világhatalom kérdéseivel megismerkedtünk. Nagyon nagy súlya van Kínának a világban, és a környezetvédelem szempontjából is. Jacques Delorral pedig egy európai energia közösség témájáról tárgyalt a közelmúltban, és természetesen az energiaellátás biztonság az egyik nagyon fontos kérdés, valamint a fenntartható fejlődés és környezetvédelem is nagy figyelmet érdemel, úgyhogy nagy örömmel adom meg önnek a szót, és várjuk a beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm önöknek és kollégák a meghívást. Tulajdonképpen ez az én szakbizottságom, hiszen az előző parlamenti ciklusban öt évet dolgoztam az Envi bizottságban. Önök nagyon jól ismerik a négy első pontot, amit most szeretnék ismertetni, az energia, illetve a Eh, klímaváltozás tekintetében. Először is az energiaforrások korlátozottak, tehát az ellátás biztonsága nagyon fontos. Ezt önök is tudják, csak ezekből a jól ismert kérdésekből szeretnék kiindulni. Másodszorban pedig a klímaváltozással, illetve a környezetvédelmek kapcsolatos problémákkal mindenképpen foglalkoznunk kell. A harmadik témakör pedig, hogy a nagy Európai Unióban tevékenykedő energia cégeket arra kell felkérnünk, hogy a hosszú távú jövőben mutató beruházásokra koncentráljanak, amelyek biztosítják az ellátás biztonságát és a klímaváltozás elleni eredményes küzdelmet. Hozzák meg az elszükséges döntéseket. Ennek érdekében pedig dolgozzanak ki stratégiát, közös európai stratégiát erről. Hogyan erősítsük súlyunkat a világpiacon? Ez döntő a négyes pont szempontjából. És persze ismerik jól az én négy pontomat is az állampolgáraink elvárása az, hogy a lehető legolcsóbb legyen az energia. Mert ez jó az állampolgárok magánéletében, és persze versenyképessé teszi a gazdaságunkat. Nem tudjuk persze, hogy mennyire lehet csökkenteni az energia költségeket, de a lehető legnagyobb mértéket szeretnénk elérni. Ehhez közös fellépésre van szükség. Mindig sikeresebb az ember, hogyha egyesült erővel szeretné elérni a céljait, és persze a belső piac ennek egy fontos eszköze lehet. Nagyon sok jogszabályt alkottunk az utóbbi négy-öt év során, melyek ebbe az irányba mutatnak. A második, illetve a harmadik energia csomag aztán a e, klímaváltozási csomag, a megújuló energiaforrások, a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos csomag, és még egyebek, a kibocsátás kereskedelem szabályozása, a 2020-as intézkedési terv, amelyet konzultációra bocsátunk hamarosan, aztán a 2020-as energiahatékonyság, energiainfrastruktúra és a atomenergia kézben tartása. Ezek az Európai Bizottság előtt, illetve a parlament előtt hevernek, előkészületre várnak, vagy pedig a gázellátás biztonsága, amely az ITRE bizottságot már megjárta, illetve az ENVI bizottság véleményezte, júliusban pedig a plenárisra kerül. És elnök úr, régebbi kérdéseink is vannak erősíteni kéne az együttműködést, különösen amikor az energiaellátó EU-n kívüli partnereinkkel egyezkedünk. Aztán diversifikált forrásokról kell gondoskodni, alternatív beszerzési útvonalakról, az energiafelhasználást hatékonyabbá kell tenni, és össze kell kapcsolni az ellátási lehetőségeket egymással. Úgyhogy kialakult egy javaslat, amely arra vonatkozik, hogy hogyan érhetünk el politikai támogatást, hogyan szerezhetünk politikai támogatást mindehez. Erős politikai felhatalmazást. A négy pontra, legalábbis kezdetben ezek a fontos pontok. Először meg kell valósítani, illetve végre kell hajtani az összes olyan rendeletet, amelyet az európai intézmények megalkottak, elfogadtak az utóbbi 5-6, során, 5-6 év során, ezeket még nem ültettük át a gyakorlatba. A második, illetve a harmadik energiacsomag, ez még nincs végrehajtva, aztán mások. A megújuló energiaforrások, a széndiokszid kibocsátás csökkentése, tehát hatékonyabbá kell tenni a jogszabályoknak a végrehajtását. A második pont erősíteni kell az együttműködést az energiahálózatokkal kapcsolatban. Tehát a hálózatépítésre kell törekedni. Mert hogyha általánosságban a belső piac fejlesztésére törekszünk, akkor az energiaügyi hálózatoknak a fejlesztése alapvető jelentőségű, nincs kellő számú határon átnyúló összeköttetésünk. Aztán a hármas, közös energiaügyi alapra van szükség az új technológiák finanszírozására, a stratégiai energiatermelő kísérleti üzemünk már létrejött, elsősorban itt a, a nap, a szél, a biomassa hatékonyság javító szerepére szeretnék utalni, és a klímaváltozás elleni küzdelemben fontos szerepet töltenek ezekbe, illetve a széndiokszid tárolása és lekötése. Aztán az Euratom, az, amely működik a nukleáris energia területén, és a négyes, az együttműködésünk kele, kezdetén a gázbeszerzési csoportok létre kell, hogy jöjjenek az EU-n kívüli forrásokkal való kapcsolatok miatt. Meg kell mondjam, nagy feszültségek övezik a tárgyalásokat a szállítóinkkal. Nagyok a feszültségek a tagállamok között. Hogyan lehet ezeket az avaró feszültségeket elkerülni? Szeretnénk, hogyha egyetértés övezné EU szinten az energiaellátás kérdéseit. Tehát abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt együtt végezzük és természetesen a vállalataink, a nagyvállalatok és a KKV-k szempontja és nagyon fontos számukra, is beruházás ösztönző lehetőségeket kell biztosítani, amelyek az újítást is szavatolják. Aztán néhány szóban reagálnék az elnök úr által elmondottakra, a bevezetőjére. Az Egyesült Államokban jártam, létfontosságú az együttműködés az USA-val, de talán még jobb, hogyha élve az alkalommal mostan Kínában lefolytatott találkozóimra térek ki. Találkoztam a parlament elnökével, a miniszterelnökkel, az alelnökkel, két miniszterrel, a környezetvédelmi, illetve klímavédelmi miniszterrel és az energiaügyi miniszterrel is általánosságban. Az éghajlatváltozás olyan kérdés, nagyon sok szó esik tárgyalásokról, részletkérdésekről, ezeket mind feljegyeztem. De nem érzem azt, hogy nagy mértékű támogatást élveznénk erről az oldalról, mert a tárgyalásokért felelős miniszter általánosságban nyílt és támogató jellegű, de az energiaügyi miniszter az pont az ellenkező benyomást kelti. Nem igazán érdekelt mindebben. Az foglalkoztatja, hogy Kína fejlődjön, növekedjen, és ehhez legyen energia, tehát kevésbé az éghajlat foglalkoztatja. Úgyhogy lehet, hogy a kínai kormányon belül is vannak nézeteltérések. Szeretnének határozottan megújuló energiaforrásokat felhasználni, de nem az éghajlatváltozás miatt, hanem az ellátás biztonságának a megteremtése szempontjából. Nem akarnak függőséget a jövőben, ez teljesen világos álláspont. A megújuló energiaforrás azt jelenti számukra, hogy biztonságosabban juthatnak hozzá az energiához. Ugyanez a helyzet a energiatakarékosság, hatékonyság szempontjából is nagyon érdek, érdekeltek, érdeklődőek az együttműködésben. Ez egy általán felfedezett új területe az együttműködésnek. Talán eddig nem gondoltunk, gondoltak erre, úgyhogy jó a lehetősége számunkra is, hogy a technológiák ügyében együttműködjünk. Aztán a szén felhasználás ügyében csak nem 80%-ban erőművekkel állítják elő az áramot, és nem tervezik módosítani az arányt. Mondjuk 10 év múlva még mindig 80%-ban szénerőművekkel termelik az áramot. És a megújuló energiaforrásokból esetleg 20% eh, vagy ebbe belekerülhet az atomenergia is de az felhasználási igény a majnak a duplája lesz. Tehát, hogyha ezt az arányt tartani akarják, akkor a majnak a dupla szintjén kéne felhasználni a megújuló energiaforrásokat, és ettől még nem változik az arány, csak megmarad, mert hatalmas energia igény növekedésre számíthatunk. Látni kell azt, hogy a megújuló energiaforrásokra óriási szükségük lesz. De továbbra is valószínű, hogy 70-80%-ban szénerőművekkel termelik az áramot, és ez a saját programjuk, a saját tervük. 3 milliárd tonnányi szenet kell, hogy kitermeljenek évente most két és fél milliárd tonna a felhasználási szint. Nem mutatnak érdeklődést a széndiokszid megkötése, tárolása tekintetében. Tehát számunkra, az Európai Unió számára és az ENVI szakbizottság, mint témavezető bizottság számára, az az óriási kihívás, hogy ezzel a problémával mit tudunk, mit akarunk kezdeni. Hiszen nem tudjuk leállítani a kínai szénerőműveket nem tudjuk elérni, hogy széntüzelésű erőművekhez képest mást használjanak. Szeretnénk, hogyha a széndiokszid tárolás technológiáját bemutatnánk, és még nem ellenőriztük, hogy ők mit kezdenének vele. Van egy javaslat, hogy 12 helyszínen, 12 üzemben ezt elindítsuk, és érdemes lenne átadni Kínának ezt a technológiát mondjuk 5-10-15 éves távlatban gondolkodva. Mert a jövőt kell látni. Szeretnénk, hogyha a jövőben nem széntüzelésű erőművekkel állítanák elő az áramot. Nagyon jó lenne, hogyha 80%-ról levinnék az arányt 50 vagy 60%-ra, és ez természetesen még mindig kibocsátási számokkal jár majd. Aztán az is felmerült, hogy atomenergia felhasználásban új atomerőműveket építenének, és hetente, két hetente nyílik egy-egy új szénerőmű. Tehát ezt látni kell, hogy hatalmas léptékben fejlődnek. Nyitottak az együttműködés irányába, a szellemi tulajdonnal összefüggő jogokat, mint fontos témakört egyeztettük, és pozitív választ kaptunk, de hát azért nem vagyok benne biztos, hogy a jövőben ez hogyan működik majd. Ennyit általánosságban. Nagyon sok részkérdés merült még fel. Köszönöm szépen. Yeah. Uh, President, thank you very much. Köszönjük szépen tájékoztatást Kínáról, és azt is, hogy bemutatta, hogy az energiaterületén hogyan tudnánk együttműködni. Nyilván az energia területén az együttműködés már megvolt, sok-sok éve nagy történelemre tekint ez vissza, legyen szó a szénről vagy a nukleáris energiáról, de hát most ugye a Lisszaboni szerződés 50 év után újabb kompetenciát, hatáskört ad az EU-nak is. Saját országomból van egy nagyon elszánt képviselő, aki ugyanazokat a kérdéseket kívánja megválaszolni, amelyeket ön felvetett. Kínát említette, de Indiát, Dél-Afrikát, Nigériát és egyéb országokat is felsorolhatott volna teljesen egyértelműen, hogy a szén vonatkozásában megoldást kell találniuk, hiszen végesek a készletek. Láttuk mi is, hogy a CCS, a széndiokszid megkötés és tárolás egy elodázhatatlan feladat. A tiszta fejlesztési mechanizmus Kína vonatkozásában, hogy a felmerült, a technológia transfer egy másik lehetséges trend, majd meglátjuk, hogy milyen gyorsan haladunk ezzel. És azt is tudjuk, hogy a széndiokszid megkötése nélkül melegszik a klíma. Számos kérdés lesz, számítson erre, úgyhogy kicsit korlátozzuk magunkat. Zéber úrnak adom meg elsőként a szó, néppárt. Köszönöm szépen! Buzek elnök úrnak, hogy itt van. Örömömet fejezem ki, hogy eljött hozzánk, és a tapasztalatait megosztja velünk. Fontosak ezek itt az MV szakbizottság számára. A kérdések és a válaszok is központi jelentésségűek az uniók jövőjét tekintve, és amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, jogalkotóként meg kell vizsgálnunk azt is, hogy van-e szükség az új e, szabályozásra. Azt gondolom ez a központi kérdés. Ha megnézem ezeket a pontokat, amelyeket elővezetett, azt a következtetést vonom le, hogy a közösségi jog jelenlegi állása szerint a tagállamok nagy lépéseket tettek előre, fejlett ez a joganyag, és hogy a világ más régióival összehasonlítjuk, akkor jó úton járunk és nem biztos, hogy a jó, a megfelelő ide, idő jött el, hogy most itt újdonságokért kiáltsunk. Kicsit belefáradtunk, azért emlékezünk -e az egész alkotmányozásba, hogy újabb szerződéseket kössünk, ugyanis a hajlandóság a tagállamok és az intézmények részéről nem nagyon mutatkozik, mert senki nem akarja megint csak felülvizsgálni a szerződéseket. Elmondta az elnök úr is, hogy számos rendelkezés van, számos jogalkotás történt, de a jogszabályokat nem ültették át a gyakorlatba. Pedig ezek jelenthetnék a megoldást azokra a problémákra, amelyeket azonosítottunk. Európában hosszú távon ugye csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha az energia kérdését fenntarthatóan, tehát széndiokszid mentes, kibocsátás mentes formában képzeljük el. Jó, nagyon sokat vitáztunk, már sokan gondolkodnak így vagy úgy, az ember okozta éghajlatváltozásról, de az észszerűséget kell a politikánkban nyomon követnünk. Van, aki azt mondja, hogy a széndiokszid semmiféle befolyása nincs az éghajlatváltozásra, de hát azért van már olyan technológia, amely nem bocsát ki ennyi CO2-t, amely talán nem olyan hatékonyan működik, mint egy szén e, e, erőmű. Az energiakarta kérdését nézzük most, ezt vizsgáljuk. Úgy gondolom, hogy a hálózatok tekintetében e, tudjuk, hogy a megújulók alkalmazásához össze kell kapcsolni majd a hálózatokat. Tehát a lényeg az, hogy az adott jogszabályokat ültessük át először, másodszorban pedig nézzük majd meg, hogy milyen újításokra van szükség, mit lehet egyáltalán elvárni majd a fogyasztótól. Elnök, köszönöm. Hát nagyjából olyan két percre korlátoznám a felszólalás időket, mert akkor mindenkinek lenne ideje megszólalni. Köszönöm, elnök úr. Örömmel köszöntjük elnök urat ahogyan jó Leinen is elmondta a szakbizottsági elnök, és eh, Jacques Delors és eh, ön között eh, május 5-én lezajlottak az, egy, az egyeztetések a konferencia során, úgyhogy megállapodtak, hogy az Európai Energia Közösség irányába fejleszünk tovább ezt a területet. És hogyha meghallgatjuk a különböző projektekről való beszámolót, és az imént említett úti beszámolót és akkor kibontakozik az, hogy ez a szakpolitika megvalósítható, járható. Két dolog jut erről eszembe. Az első kérdés, ami felmerül, és amiről beszélni kéne, hogy hogyan teremthetünk gazdasági eszközöket a közös kutatási és fejlesztési projektek finanszírozására. Vagyis, hogy egy kifejezetten energiaügyre fordítandó kerettel rendelkezzünk. A második kérdés, hogyan tudunk kellően meggyőzőek lenni ahhoz, hogy a hálózatok összekapcsolhatókká váljanak európai szinten. Ne sok-sok külön nemzeti hálózat éljen egymás mellett, hanem együttműködjenek egymással. Hogyan tudunk előrelépni a csoportos gáz és kőolaj beszerzés irányába? Ez az egyik kiemelt célkitűzés ebben a közös kezdeményezésben az Európai Energia Közösség kialakítása kapcsán. És az én hozzászóló kolléga alapján úgy gondolom, a 194-es Lisszaboni szerződésbeli cikk azt írja elő, hogy az energiapolitika terén közösen lépjünk fel. És ez a kezdeményezés ezt célozza. Köszönöm, Anna Rosbach. Tusind tak, fordi jeg er her i dag, og tak for sidst i Shanghai. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, hogy eljött, illetve köszönjük, hogy ellátogatott Shanghaiban. Szeretném a Gazprom North Stream új gázvezetékenek a tervét kommentálni. Szeretnénk, hogyha a, illetve szeretnék ahhoz hozzászólni, hogy a lengyel terület helyett a balti tenger alatt húzódna ez a gáz, és aztán Kínának az energia igényéhez is hozzászólnék. Teljesen igaz, hogy szinte csak szénerőművekkel termelik az áramot, és ez persze kiszolgáltatotta és teszi őket és különböző veszélyekkel jár, mert szennyezik a levegőt, egészségügyi következményekkel jár, és rengeteg olajat is vásárolnak, Iránból szerzik az olajat, és persze az iráni politikai rendszer ügyében az álláspontjuk ennek függvényében alakul. A kérdésem, hogy hogyan látja ő ezt? Newton Dunn úr következik. We have more than we have time. Le kell, hogy zárjam a hozzászólóknak a listáját, mert nincs elég idő. Elnök úr, nagyon érdekes, amit az imént elmondott, mert egy hónapja az Indiába látogató delegáció tagjaként Delhiben jártam, és az indiai parlament alsóházát meglátogattuk. Ez nagyon életteli, aktív parlament volt, és több mint egy órán át zajlott a találkozónk az indiai képviselőkkel az változás témakörében. És meg kell mondjam, tájékozottabbak voltak nálunk, kifejezetten hozzáértő szakemberei voltak a témának, úgyhogy lelkes, jó megbeszélést tartottunk, és végül az indiai képviselő, aki vezette a megbeszélést, azt javasolta, hogy India-Európa közös bizottságot hozzon létre. Szerintem ez első osztályú remek ötlet, hogy hogyan, ez már egy újabb kérdés, de a véleményét szerettem volna erről megkérdezni, és hogy Pekinggel is lát-e ilyen lehetőséget, hogy közös Európai Parlament, illetve a pekingi megfelelőjének egy közös bizottságát létrehozzuk, hogy folytatódjanak az egyeztetések. Ez a legfontosabb kérdés ma. Elnök, köszönöm szépen, már csak azért is, mert a szakbizottságunk nevében írtam egy levelet önnek, és ebben rámutattam arra, hogy az éghajlatváltozás állandó napi rendi pont világszerte sokunk munkájában, tehát a partnerekkel, az nagy országokkal együttműködve ezt előre mozdíthatnánk, úgyhogy köszönöm, Linda McEwen. Um, yes, thank you, President. I'm very pleased. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy szánt időt a mai látogatásra, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok dolga van. Az éghajlatváltozás nagyon fontos téma, és tudjuk, hogy az Európai Tanács ülésén felmerül annak a veszélye, hogy a tagországok visszakoznak az eredeti céljukhoz képest. Már most is nagyon sok jogalkotást végeztünk, eddig is, sok ügyben. Nem szükséges további jogalkotás, de mi a helyzet például a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó célokhoz kapcsolódóan. Ami az árakat illeti, megfizethető árakra van szükség, és a 99-es liberalizáció az árak liberalizációját eredményezte, de a hatékonyság kárára volt. Nézzük meg az amerikaiakat. Ők most fizetik meg annak a hibáját, hogy nem szabályoztak, és ez több milliárdba fog kerülni. Tehát a tényleges költségeket kell szem előtt tartani, fontos, hogy egyenlő játék térfelet csak mindenki számára. Azt gondolom, hogy a széndiokszid megkötése és tárolása nagyon fontos, és fontos, hogy ehhez megfelelő pénz legyen, de nagyon nehéz ezt a pénzt amúgy felhasználni, ezt csak úgy elmondanám. Reméljük, hogy ön, mint a parlament elnöke, ennek az intézménynek eh, a szén lenyomatát is komolyan veszi. Én nagyon gyakran fáztam itt az épületben, mert túl magasra tekerték a légkondicionálást, és nem élünk eh, trópusi körülmények között itt, nem kell állandóan működtetni a légkondicionálókat, ki lehetne nyitni az ablak, ablakot is, és igenis a közvélemény és a média ezek alapján fog bennünket megítélni, sokkal többet tehetnénk a saját házunk táján. Köszönöm. Secretary General. A főtitkár urat is meghívtuk, Velle urat, aki az EMAS-ról fog majd beszámolni. Én őt nagyon támogatom, mondja az elnök. Árzinisz képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy eljött a mai megbeszélés, és azt gondolom, hogy ez a vita kulcsfontosságú lehet. Én csatlakoznék mindahhoz, amit Linda McEwen mondott. A 20%-os csökkentés Európai Uniós szinten ennek érdekében még sokkal több mindent meg eh, kell tennünk és a kopenhágai csúcs még nem jelenti a dolgok végét. Nagyon sok feladatunk van még. Ahogy Hildegard biztos asszony elmondta, 30% felé kell majd elmozdulnunk a csökkentés területén, és ami az EMASZ-t illeti itt a parlamentben, már most rögzítettük a 30%-os csökkentési célt, de lehet, hogy el lehetne gondolkodni azon, hogy ezt a célt még magasabbra vigyük. Igen, és sokkal több mindent tudunk még tenni, és vegyük a többi országok példáját, a országok is jobban teljesíthetnek a jelenleginél. Azt gondolom, hogy 50%-kal lehetne csökkenteni a szén lenyomatunkat, ami pedig az energiapazarlást illeti, én egy hotelben laktam az első két-három hónapban a parlamenttel szemben, mikor elkezdtem dolgozni, és ezt a két termet, amit láttam a hotelből, egész éjszaka megvilágították. Tehát igazából Lindának nagyon sok mindent tehetnénk még annak érdekében, hogy ne pazaroljuk ilyen mértéktelenül az energiát itt az épületben, és ha a polgárok erről értesülnek, akkor ténylegesen, tényleg frusztráltak válnak. Köszönöm szépen! Köszönöm, Mário Pirello. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a tegnapi és a mai napért is, illetve köszönöm, hogy Buzek úr eljött a mai ülésünkre. Külön köszönetet szeretnék mondani ezért, azért, mert az életfontosságú témákról esett szó. Életfontosságú mindennapjaink szempontjából. Tegnap nem hallhattam őt közvetlenül, de tudom, hogy eh, ezen a területen ő autoritást képvisel. Éveken keresztül tagja volt eh, ennek a szakbizottságnak, és én igazat szeretnék adni neki. Azt mondja, hogy Európa a gazdasági válságból kilábalhat. Az alternatív, fenntartható, megfizethető energiahordozók segítségével. Szükség van az energiára. és új utakra van szükség. Ebben is egyetértek vele. Nagyon fontos, hogy az energiaköltségeket csökkentsük. Ez mindenki javát szolgálna. Fontos, hogy kevesebb energiát pazaroljunk, több energiát takarítsunk meg. Nagyon sok kezdeményezés van az energia megtakarítására. Észak-Olaszországban hallottunk ma egy iskoláról, és ezek az iskolások nagyon eltökéltek. Készítettek egy modellet, modellt, amelyet más régiók is átvehetnének. Azt gondolom, hogy így valóban egy tényleges európai energiaközösséget hozhatnánk létre. Szeretnék egy kérdést intézni önhöz. Elnök úr, minden bizonyal nehéz megérteni mind a 27 tagországot de mi a helyzet a megvalósítással, illetve az erre szánt idővel? Lize úr. Mikor fogjuk megállítani az éghajlati változást, Lize úr? Köszönöm szépen, elnök urak. Örülök, hogy visszatérsz a régi szakbizottságodba. Két megjegyzés és kérdés Kínával kapcsolatban. Mindannyiunknak figyelnünk kell arra, hogy a többi feltörekvő országot Kínával egy kalap alá vegyük. Hiszen azok az országok, akik pozitívan kísérik nyomon és bozítják elő a nemzetközi tárgyalásokat, azokat megéri támogatni. És velük együtt kell Kínára és az USA-ra. A G70-ek és Kína álláspontját ismertük, Brazíliát és Indiát sikerült beültetnünk a hajóba, erre is emlékszünk a koptárgyalások keretében. Tehát egy esélyünk van, hogy az érdek különbséget ne arra használjuk fel, hogy mindenkit magunk ellen fordítsunk kvázi. Latin Amerikával találkoztam az Eurólat közgyűlésen, az illetékes kollégákkal onnan, és azt kell mondanom, hogy Cancúnban, vagy de később Dél-Afrikában mindenki várja a jó megoldást. Tehát Brazíliával, Mexikóval, Dél-Afrikával közösen kellene hatnunk Kínára. Kaptam egy javaslatot, ezt Jó Leinen elnök úr felé már továbbítottam is. Úgyhogy szerintem egy delegációt kellene összeállítanunk, legyenek a mexikói kollégáknak is ott helyük, az USA-ba és Kínába, és akkor azok az országok, amelyek elkötelezettek, és amelyek hajlamosak arra, hajlandóak arra, bocsánat, hogy ezeket a nemzetközi e, és kötelező érvényű szerződéseket aláírják, meggyőzik a többieket. Andrés Pere jó jelentése, ugye a múlt plenáris alkalmával került elfogadásra. És uh, itt arról volt szó, hogy uh, a szervált ültetés érdekében néha akár emberülésre is elszánják magukat. Tehát itt azért van jócskán elgondolkodni valónk. Pródi úr következik. Buzek, Köszönöm szépen, elnök úr. Buzek elnök úrnak is köszönöm, hogy ellátogatott ide a mai napon. Nagyon fontosnak gondolom a mostani pillanatot. Május elején jártam jó magam is Kínában, és Wen Jinpao úrral két órás találkozót is tartottunk a jelenlegi kínai miniszterelnöke. És ő arról tájékoztatott bennünket, hogy az elavult szénerőműveket lassan majd lezárják, kivonják a működésből, mert az új erőművek kétszeres hatékonysággal termelik az áramot. Európát nem igazán sikerült bevonnunk ezekbe a megbeszélésekbe, és akkor, amikor új javaslatokat alkotunk, akkor a, az az elképzelésem, hogy Európa teljesebb bevonásával kéne ezt megtenni, például amikor az üvegházhatású gázok kibocsátásáról, ennek a területnek a figyeléséről tárgyalunk. És a szempontjainkat Kopenhágában sem sikerült teljesen érvényre juttatnunk. Hogyha mindezt komolyan akarjuk venni, akkor megalkothatnánk egy olyan programot, ami egy offenzíva jellegű program kéne legyen. A szénhidrogénekről a megújuló energiaforrásokra való átállást kellene kialakítani, és McKenzie féle javaslattal egyetértve úgy gondolom, hogy nagyon rövid idő alatt komoly nyereségre tehetnénk szert, és a gazdasági válság sem akadályozhat bennünket ebben. Fel kell használnunk a létező erőforrásokat, és így kilábalni a vállásból. Ezt nagyon rövid idő alatt végre lehetne hajtani. Ez az a kritikus terület, amit nagyon komolyan kell venni. Mikhail Tremopoulos. Tremopoulos képviselő. Köszönöm szépen. και περιβαλλοντικής σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos kérdésről beszélünk az egész világ vonatkozásában. És ezért azt kell mondanom, hogy bátor politikára is van szükség. Bátraknak kell lennünk. Sok a köpönyek forgatás a kínai tárgyalásokat illetően, a Kínával való tárgyalásokat illetően, de azért ne feledjük el, hogy egyfajta európai kezdeményezésre is szükség van. 40%-kal kevesebb kibocsátást szeretnénk az üvegházhatású gázok tekintetében 2020-ra. Vannak más határértékek, amelyeket be kell tartanunk. Szakadjunk le az atomerőművekről, legyen több a fenntarthatóság. De nézzük meg Törökország atomprogramját. Ez is egy fontos elem. Fenntartható, megújuló energiaforrásokra irányuló közös európai energiapolitikára van szükségünk. Ez a célkütőzés. 2050-ig számos fontos célunk van, és ez egyfajta jó tromf a kezünkben. Az elektromos és elektronikus járművek köre is egy lényeges kérdés. A biomassa, a hulladék gazdálkodás, illetve a kezelése, az agrárgazdálkodás, a gáz és áram hálózatok is azok összekapcsolása. Összességében pozitív növekedési modellre van szükségünk, mert eddig Európa vonatkozásában ez nem elég jól működött. Jobb és a fogyasztó számára kecsegtetőbb felhasználási modellre van szükség, energiafelhasználási modellre, és ezen a területen Európának a múlthoz hasonlóan úttörő szerepet kell játszani. Tarossi. Köszönöm szépen, elnök úr. ki szeretném egészíteni az elhangzottakat a következővel. Ahhoz a kollégához csatlakoznék, aki említette, hogy az energia pocsékolást is végig kellene gondolni a parlament működésében, a légkondicionálótól kezdve akár a Strasburgi utazásokig Buzek urat támogatom abban, hogy valóban létre kéne hozni az Európai Energiaközösséget, egyetértek ezzel, és Európának itt fontos feladata van. Kína kérdése érdekes. Szerintem Kínának valójában nem áll szándékában egyáltalán a szénfüggőségét csökkenteni, illetve a széndiokszid kibocsátást csökkenteni a közeljövőben. Szerintem európai technológiát nem kéne ajándékba adni Kína számára. Ehelyett az azokból az országokból érkező árukra széndiokszid kibocsátási adót kéne kivetni, amelyek nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi előírásokat. Nem csak Kínáról van itt szó, hanem a nagy szennyező országok áruira kéne védővámot kivetni a széndiokszid kibocsátás miatt. Az amikor elmondta a hozzászólását, utalta arra, hogy az éghajlatváltozás európai kihívásokkal jár, és Európa kéne, hogy vállalja az ez elleni küzdelemnek a, az oroszlán részét. Más országokat is be kell ebbe vonni, és az itt született dokumentum, amely aztán Kopenhágába is eljutott az európai országok felelősségét hangsúlyozta, semmit nem értünk el. Herr Präsident, herzlichen Dank. Elnök úr, köszönöm szépen. Ön megemlítette Kínát és a nukleáris energiát, a legújabb erőműveket. Én meg szeretném kérdezni egy atomerőműről, amely 100 60 kilométerre Bécstől épül, nem a legmodernebb technológiákkal, hanem a 70-es évekbeli technológiákkal. Ausztria intenzíven részt vett egy tanulmányban, és a 3-as, 4-es szakasz építésébe bekapcsolódott, kiderült a számára, hogy ez az állam érdekeket, illetve a polgárok érdekeiket és a szlovák hatóságok ezt meg akarták kerülni. Ausztriában alsó Ausztria, felső Ausztria érintettek, illetve a kormány is, és Öttinger biztos úrhoz fordultunk, de önhöz is fordulni szeretnénk, az Európai Parlament elnökéhez, hiszen ön döntötte el velünk együtt az érintett irányelveket, amely az atomerőművek további építését megtiltja, és azt el kell eredményezhetni, hogy Európa kiszáll az atomenergiából. Köszönöm. Rádvéle Mokonájte kap utolsóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött a szakbizottságunkba és köszönöm ennek a nagyon fontos kezdeményezésnek a bemutatását. Az energiahálózatok, az interkonnektivitás, különösen a balti tengeri térségben politikai nehézségeket vet fel, illetve plusz pénzügyi eszközökre van szükség. Azt gondolom, hogy nem csak a CCS-t, és a szélenergiát kéne, hogy támogassuk, hanem más alternatív energiaforrásokat is. Szeretném megkérdezni arról, hogy uh, hogyan kéne egy független hatástanulmányt készíteni. Azok az energiaprojektek, amelyek a keleti eh, tengeri térségi régióban valósulnak meg, illetve eh, az Európai Unió határán található térségekben megvalósított eh, projektek. Az elnök megszakítja a hozzászólónt. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy 5 percben hogyan tud válaszolni az elhangzott kérdésekre, lehet, hogy sikerül kimazsolázni a legfőbb szempontokat. Két lehetőség merül fel. Az egyik, hogy általánosságban próbálják választ adni, vagy hogy konkrétabban térjek ki egyes kérdésekre. Igyekszem pontonként 20-20 másodpercben, vagy 30 másodpercben megválaszolni az elhangzottakat. Kérem, hogy nézzék el, ezt nekem nem, nem sok időnk van Zéber kollégának mondanám az első kérdésére, hogyha új szabályokra van szükség a Lisszaboni szerződésben, ezek megtalálhatók, az energiaszolidaritás például, és még mások. Az energia kérdéskör nagyon fontos az éghajlatváltozás szempontjából. És persze nem került bele minden a szerződésbe ugyanez érvényes az intézmények közötti kapcsolatokra is. Az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa, az Európai Parlament, az Európai bizottsága, a Nemzeti Parlamentek, tehát ezek nincsenek pontosan szabályozva a szerződésben, ez ránk hárul, hogy kidolgozzuk, és nagyon alapvető szerepe van ebben a tekintetben. A Lisszaboni szerződés általánosságban fogalmaz, és ahhoz, hogy valami lényegi dolgot tudjunk mondani, 3-4-5 pontban fel kell hívni az energiaügyekre, az változásra figyelmet az Európai Unió szintjén, és ez összefügg az által említett kérdése. Párnó úr, ez abszolút fontos. Természetesen mindez pénz kell, most kell döntenünk majd a következő költségvetést meghatározva, hogy számunkra mi fontos, mire akarunk pénzt költeni, és épp itt az ideje, hogy ezt megvitassuk. Nem amikor megszületett a költségvetés, akkor kell nyilatkoznunk, hogy és mi lesz az energiával, az éghajlattal, a kutatással, meg a hálózatokkal. Most kellene ezeket meghatározni. Esetleg nem. Lehet, hogy nem. Mondhatjuk, hogy nem talán bízhatjuk a tagállamokra, és végül is minden a tagállamokon múlik, ezt nem szabad elfelejteni. A belső piac a 80-as, 90-es években. Az egy óriási sikertörténet. A belső piac a tagállamok hajlandósága miatt jöhetett létre. Az Európai Bizottság és a Parlament is persze jogszabályokat kellett, hogy előkészítsen, de a tagállamok akarata nélkül nem jöhetett volna létre meg kell vitatnunk a tagállamokkal, hogy akarunk-e a javaslatok mentén megoldásokat, vagy pedig nem, mert ezek az alapkérdések, és természetesen az európai parlamenti képviselő támogatása nagyon fontos az induláshoz, és számomra is, mert hogyha önök nem támogatják ezt az elképzelést, és azt is önökkel kell majd végig gondolni, hogy hogyan finanszírozzuk ezeket a kezdeményezéseket, például a kutatást, mert olcsó energiát nem lehet új kutatások nélkül, technológia nélkül ehm, igénybe venni, vagy a megújuló energiaforrásokat hatékonyabban kiaknázni. Erre nagyon sok forrás kell. Együtt szeretnénk előrelépni, vagy pedig külön-külön tagállamonként, európai hozzáadott értékben gondolkodva. Ugye most a hetedik keretprogramunk működik, jön a nyolcadik és a következő, és ezek után hamarosan. És szeretnénk, hogyha az energiaügyben is, vagy akarjuk -e ez a kérdés, hogy európai szinten többletértéket tudjunk létrehozni. És most indult ez a, a megbeszélés, két napja az ITRE bizottságban jártam, most pedig itt vagyok, úgyhogy ezek az első egyeztetéseink politikai támogatást kell, hogy szerezzünk hozzá, és az önök véleményére támaszkodva érhetjük ezt el. Kínáról szólva a kolléga arra kérdezett rá, hogy a e, széndiokszid megkötés, az éghajlatváltozás ügye hogyan kezelhető Kínával. Majd visszatérek erre a kérdésre még, de a Kína-Irán együttműködésre is utalt. Erről a konkrét ügyről nem beszéltem, de egyéb államokkal is érvényes ez világméretekben, olajügyben például, aztán Iránról persze biztonsági szempontból, tehát más ügyben beszéltünk, és az utóbbi időben Kína most már hajlandó támogatni az ENSZ szankciókat, ahogy nyilván önök is tudják. Nem volt könnyű ideig eljutni, de ezt a problémát nagyon konkrétan megvitattuk a kínai hatóságokkal. De ezt nem kapcsoltuk össze az energiaügyekkel. Teljesen más nézőpontból közelítettük ezt meg. Az említett vonalon viszont nagyon konkrétan fogalmaztunk. Aztán India a következő. Remek az ötlet. India, illetve az USA közös bizottság, remek. Egyszerű a válaszom, én támogatom, és szükség is van rá. Kína viszont más egész ott a helyzet, mert legyünk őszinték, nagyon szép lenne, ha lenne ilyen közös bizottság, de hát a döntésekben ennek nem lenne nagy súlya valószínűleg. Úgyhogy nem akarok erre nemet mondani, mert persze mindig fontos, de hát India egy demokrácia, egy nehéz nehezen feldolgozható óriási ország, ugyanakkor mégiscsak demokrácia, a világ legnagyobb demokratikus országa. Úgyhogy köszönöm ezt az észrevételt, és jónak gondolom az ötletet. Aztán a következő. McEwen asszony elképzelése. Bocsánat, itt nem ugrott be egyből a neve. Egyetértek azzal, amit mondott a tárgyalásokról vagyis a kampányról, hogy az alatt változást, hogyan tudjuk hangsúlyozni, ami a mi témánk. Őszintén szeretnék fogalmazni, Kopenhágában nagyok voltak a várakozások, és a kopenhágai megállapodás csak az a minimum, amit el akartunk érni. De őrizzük meg ezt a hőfokot a következő tárgyalási körökben. Tartsuk ezt a megközelítést, és Cancunban majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Mert eh, szorosan együttműködve többekkel ezen a eh, témán, meg kell mondjam, hogy a következő lépések is nehezek lesznek, de vezető szerepet kell vállalnunk. és valószínű, hogy Peter Líze mondta néhány perce, hogy ezt másokkal közösen kell elérni. A fejlődő országokkal, a felzárkózó országokkal, ahelyett, hogy megosztanánk a világ országait. Ez a fő feladatunk a tárgyalások előtt, a tárgyalásokra készülve, hogy az amerikaiakkal, a kínaiakkal egyeztessük ezeket az ügyeket, mert nem különösebben örülnek annak, hogy egyezményt írhatnak alá, nem nagyon szeretnének ilyet. És ez a fő kihívás számunkra, hogy kötelező hatályú megállapodásra jussunk. Az alapproblémák kezelendők, az alkalmazkodási alap, az alkalmazkodást támogatni kell, a feltörekvő gazdaságok és még inkább a fejlődő országok számára biztosítani kell az alkalmazkodás támogatását. Aztán különböző országok különböző problémáit, sajátosságait is figyelembe kell venni, és a technológia átadását, áramlását is valahogy kezelni kell. Hogyan dolgozzuk ezt fel tehát a technológia, alkalmazkodás, illetve az erdőírtások leállítása, mindez fontos mértékben járul majd hozzá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ezek mind olyan kis elemek, amelyek így kezdetben külön működnek, de később összeállhatnak egy kötelező eh, hatályú megállapodásban. Egyetértek azzal, amit elmondott, és persze tudom, hogy nagyon nehéz ezt elérni. Hádegárd asszony, aki képvisel bennünket, és nagyon jól látja el a képviseletünket, ő ezt szem előtt tartja. És hát nem mindig optimista. Én magam se vagyok 100%-ig optimista, de talán 90%-ban optimista lehetek. Aztán a széndiokszid lenyomat, illetve a nyitott ablak, a, a a széndiokszid tárolás, az egy nyilvánvaló lehetőség, és nyilván végig kell gondolni az együttműködésnek a különböző vonatkozásait. A 20%, illetve a emissziókereskedelem az Európai Parlamentben talán újabb vitát igényel, és az ön által elmondottak alapján azt mondanám, hogy az Európai Energia Közösség egy ötödik pontra is épülhet. Át kell alakítani a szokásainkat, a hozzáállásunkat meg kell változtatni esetleg. Ne nyissunk ablakot, vagy nem is tudom. Nem tudom, de az általános szokásainkon kell alakítanunk. Hogyan közlekedünk a városainkban, például biciklizünk-e. Úgyhogy az ötödik pont a javasolt négy pontom mellett be kéne, hogy kerüljön a javaslatba. Hát szerepelt a jogszabályok végrehajtása, a hálózatok fejlesztése, energia alap technológiákra kiterjedően gázbeszerzési csoportok, és akkor az ötödik pont az Európai Unión belül, a közösségen belül a szokások megváltoztatás. Ezt komolyan végig kéne gondolni. Ennyit szerettem volna a kérdésére válaszolni. A következő kérdés az éghalatváltozás és a tagállamok összefüggéseit taglalta. Természetesen tényleg minden a tagállamokon múlik hiszen az Európai Unió erről szól, tudjuk, hogy a tagállamok függetlenül döntenek miniszterek tanácsán keresztül, és a, a tanácsban, és Van Rompuy úr elnökletével egy új intézményként jött létre és működik a, a tanács, tehát minden ügyben a tagállamok támogatása az alapvető Megheven asszony el is mondta, hogy a tagállami támogatás nélkül semmit nem tehetünk a célok érdekében. Akár 20, akár 30 százalékot szeretnénk elérni. Peter Líze említette ismét, hogy a kérdés hogy ismerül fel. A kínaiak arra hivatkoznak, hogy hát mi nem fejlett, hanem fejlődő ország vagyunk, nekünk támogatásra van szükségünk mi nem tudjuk leállítani a kibocsátásokat. Megvárjuk, amíg az egyfőre jutó kibocsátásunk eléri azt a szintet, ami az EU országokban van. Hát ez 10-20 év. Azt mondják, hogy mi fejlődő ország vagyunk, nézzék meg a statisztikákat. Tehát nagyon nehéz ebben előre jutni. Péter azt is mondta, hogy hogy hogyan kéne tárgyalni, véleménye szerint egyetértek ezzel. Aztán a kínai emberi jogi helyzet. Ezt minden megbeszélésben elővezettem, kivéve a miniszterekkel való megbeszéléseket, mert hát ott az energiáról és az éghajlatváltozásról, szakkérdésekről volt szó, de többiekkel szóba hoztam, tehát magasrangú tisztviselőkkel. Minden esetben keményen kiálltunk az emberi jogok mellett az Emberi Jogi Albizottságba is elmegyek majd, és ott is beszámolok majd a tárgyalásaimról, mert ez fontos az Emberi Jogi Albizottság számára, a, a külügyi bizottságon belül, ahogy tudják. Aztán Vittoriótól kaptam a következő kérdést, legyünk offenzívebbek a programunkban Kínával Elnézést, Vittorio, hogy itt egy kicsit mert eh, élesebben fogalmazok. Beszélhetünk többféle célokról. A megújuló energiaforrásokról, az energiaellátás biztonságáról, ez Európa számára fontos, nem csak, a, nem csak az éghajlat változás szempontjából mindezt meg lehet vitatni a kínaiakkal, és más kérdés, hogy adjunk-e technológiát térítésmentesen. Ha a széndiokszid tárolást átadjuk nekik, akkor 10 vagy 20 év múlva ellenőrizzük a helyzetet. Még mi sem vagyunk benne biztosak, hogy ez működik, tehát Európában először ellenőrizni kell. Ezt igazolni kell. És aztán megértem a következő kollégát is, aki azt mondta, hogy ne adjunk ellenérték nélkül nekik technológiát. Ezt is végig kell gondolni. Akarunk-e ingyen átadni technológiát? A megújuló technológiánkat, vagy pedig a széndiokszidot megkötő hatékony technológiát. Nagyon fontos a végfogyasztói hatékonyság. Aztán a szénerőművek. nem mindegy, hogy 30-35 vagy 50-60 százalékos hatásfokkal működnek az erőművek. Vagy akár gáz és különböző e, vegyi anyagok együttes kezelését is meg tudjuk oldani. Úgyhogy ez nagy kérdés, hogyan kezeljük a technikánkat. Úgyhogy Vittória, köszönöm az észrevételeket, ezek nagyon fontosak. A következő kollégának elnézést, nem tudom a nevét felidézni, de majd meg fogom tanulni. A 2020-as, 2050-es stratégia, biomassa, illetve e, kis energianyereségek, ezek is fontosak, és meg kell oldani. Erre van szükség az Európai Unióban. Ehhez források kellenek. Nagy alapokat kell létrehozni, erős technikát kell kiépíteni az Európai Unió számára, ehhez nagy pénzek kellenek. És az ön összes javaslatát együtt kellene kezelni, tehát európai szinten többletértéket létrehozni. Egy egységes európai modell kialakítása a következő, természetesen erről van szó. Rosszi kolléga, köszönöm a támogatást. azt kérdezte, hogy Kínát megajándékozzuk a vívmányainkkal, vagy eladjuk nekik. Hát ezt meg kell vitatni. Attól függ, hogy ők hogyan állnak ehhez hozzá, és említettem, hogy hát mi fejlődő ország vagyunk, és mi nem nagyon szeretnénk az emissziókat csökkenteni. A megújuló energia hasznosítást azért tartjuk fontosnak, mert az energiállátás biztonságát fokozza. Aztán a WTO a szénadó bevezetésén gondolkodik, egyetértek, végig kell gondolni. Aztán az EU határain a francia javaslat is ugyanezt célozza. Kallenbach asszony pedig az atomenergiára kérdezett rám. Tagállamonként eltérnek az álláspontok, úgyhogy erre nem tudok egységes választ adni, mert tisztában vagyok az egyes tagállamok közötti feszültségekkel. Az utóbbi években ezek igen jelentősek voltak, úgyhogy hm, erre most nem szeretnék kitérni. Aztán végül, de nem utolsó sorban a Baltikum. Az Európai Energia Közösség lényegét érinti ez a régió. Európa egyes részein, különösen dél-kelet, dél-nyugat vonatkozásában, vagy talán még közép- és kelet-európa szempontjából is kialakultak szigetrégiók, szigetországok. Össze kell őket kapcsolni egy hálózatba támogatni kell az energia gazdaságosságot a megújuló energiák felhasználását nem csak itt, hanem minden tagállamban. Egyes országokban nagyon jó projektek zajlanak. Végülis minden a tagállamokon múlik, és ők támogatják ezt. Minden megbeszélés, amit tagállamokkal tartok, mert 14-ben már jártam hivatalos minőségben, és mindenhol az Európai Energia Közösség volt az egyik vitapont. És ezek a konkrétumok, a hálózatfejlesztés, a pénzek, források biztosítása, ez egy olyan ügy volt, amire nem mondtak nemet. Mindenki egyetértett. Általánosságban elmondták, hogy jó ötletnek tartják, és persze majd meglátjuk, hogy a jövőben mennyiben válik be a nemzeti parlamentek támogatására is szükség van ehhez. És hogyha általánosságban ezzel egyetértenek, akkor a projektet előre vihetjük, mert nekünk kell a részleteket kidolgoznunk, ezek nem állnak készen. Tehát önökkel kell megvitatni. Ez a második vita ebben az ügyben az Európai Parlamentben. Köszönöm a tolmácsoknak és a túlórázást, a türelmet, mert 10 perccel túlnyúltunk. Nem sikerült olyan röviden elmondanom, ahogyan szerettem volna. Elnézést, köszönöm a támogatást. Nem, nem kérdeztem rá erre konkrétan, hogy maradnak-e, de maradtak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy ön ilyen eltökélt a fontos kérdések tekintetében, és azt gondolom, hogy a üzenete eljutott a szakbiztosság tagjaihoz. Támogatjuk Önt, köszönjük szépen, és július 21-e a következő ülés időpontja.